Mes chers collègues, bonjour à tous. Je... Tisztelt kollégák, üdvözlök mindenkit! Kezdjük is el a mai munkánkat. Mindenki időben megkapta a napi rendet. Javasolnám, hogy hagyományosan először is fogadjuk el a napi rendet. Bárki ellenzie a javasolt napi rendet. Nem? Köszönöm szépen. Van néhány közleményem, elnöki közleményem, még mielőtt Jean-Charles Brizárral megkezdenénk a vitát. Ami a március 15-e ülést illeti, akkor a koordinátorok megállapodtak abban, hogy a kerekasztal a nemzetközi együttműködés igényéről a terrorizmus áldozatainak emberi jogáról, a Libével és a Droával közösen május 24-én lesz, ezt a koordinátorok is jóvá hagyták írásos folyamatban. Tehát május 24-én 3-tól 5-ig lesz ez az ülés. Második üzlemény. A Madriddal kapcsolatos misszió május 9-től 11-ig lesz idén. A harmadik közleményem pedig a kataniai missziónk. Ehhez kapcsolódik még egy nap vagy fél nap Rómában, június 6-tól 8-ig lesz. A negyedik közleményem pedig Öttinger biztos meghívottunk lesz az egyik jövőben ülésünkön, és a már meglévő erőforrásokról fogunk beszélni a terrorizmus elleni küzdelemre. Ez a mi bizottságunk felkérésének az egyik pontja. Ezek voltak tehát az elnök közleményei. Most pedig üdvözöljük köreinkben Jean-Charles Brizárt, aki a Centre d'Analyse du Terrorisme, azaz a terrorizmus elemzési központjának az elnöke Franciaországból mi hívtuk meg, szeretnénk meghallgatni és kérdéseket feltenni neki az előadása után, mivel nagyon is elismert elemzői képességekkel rendelkezik, és ami a személyes életútját illeti, Brizár úr mindenképpen kiemelt kontakt számunkra a terrorizmus kérdéseiben. Franciaországban és az Egyesült Államokban végezte egyetemi tanulmányait, és a karrierje elején Jean-Charles Brizard a hatalom berkeiben mozgott Franciaországban és az Egyesült Államokban is. Eduard Balladur miniszterelnök kabinetjének tagja volt, és a francia nemzetgyűlésnél is dolgozott. Egyebek mellett Alain Marceau bírónak, aki a Párizsi terrorizmus elleni szekciónak volt a vezetője. Aztán a magánszférában dolgozott, ahol továbbra is felelős a gazdasági hírszerzéssel kapcsolatos kérdésekért. A 20. század végén, 1999-ben szakosodott a muzulmán NGO-k finanszírozásának a kérdéseiben az radikális iszlámista mozgalmakkal kapcsolatban, majd pedig a 2001. szeptember 11-i merényletek után Usama Bin Laden gazdasági környezetét elemezte, erről egy jelentést írt, amely nagy visszhangot kapott a médiában és a szakértők között. Aztán több tanácsadó céget is létrehozott, amelyel terjeszti a szakértelmét a gazdasági hírszerzés, a nyilvános nemzetközi jogok és a krízis kommunikáció területén is. Ezen kívül rendszeresen fellép a különböző médiában, nem csak Franciaországban, hanem nemzetközi szinten is, a terrorizmus és a terrorizmus finanszírozása kérdésében. Ami a terrorista tevékenységek finanszírozásának kérdését illeti, ezen túlmenően a jelenlegi terrorizmus elemzési központ január 23-án hozott nyilvánosságra egy jelentést, melynek címe Terrorizmus az Európai Unióban 2017 mérlege. Ezen jelentés természetesen általában körbejárja ezt a kérdést, és ezt az előadásában is taglalni fogja, és mindenképpen üdvözöljük ezt a frissítést ezen témában itt a különbizottságunkban. Ha egyetért velem, akkor azt javasolnám, hogy először is mutassa be nekünk ezt a 2017-es jelentést, és utána a vita során bizonyára majd megválaszolja a kérdéseinket, amelyek a finanszírozásra vonatkoznak, vagy minden bizonyal tágabb kérdéseket is lefednek majd. Prizár úr, meg is adom önnek a szót, körülbelül 20 percben, hogyha egyetért velem. Brizár úr már korábban említette nekem, hogy elfogadja az úgynevezett pingpong eljárást. Minden képviselő feltehet a kérdését, és utána egyből ő válaszolni fog rá. Köszönöm, meg is adom a szót. Elnök asszony, köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, képviselők, köszönöm a meghívást. Azzal kezdeném, hogy a terrorista fenyegetést leírnám Európában, még mielőtt rátérnék az új kihívásokra, amelyeket mi látunk a terrorizmus elleni küzdelemben és rátérnék majd arra, hogy jelenleg milyen modellek alapján érzékeljük mi ezt a fenyegetést. Ami a szíriai és iraki iszlám állam területi visszalépését illeti, nem jelenti azt, hogy kevesebb lenne a fenyegetés. Az biztos, hogy az operatív kapacitására ez kithatott, és az is biztos, hogy a propaganda gépezetét az iszlám államnak ez felborította, de nem számolta fel. A legutóbbi tanulmányunk a 2017-es Európai Unió terrorizmus mérlegével kapcsolatban bemutatja, hogy 62 terrorista incidens célozta meg az Európai Uniót a szír-iraki kontextusban. 15 merényletet követtek el, és 41 sikerült elhárítani. Ez kicsit kevesebb, mint 2016-ban. A merényletek fele Franciaországot célozta meg, tehát itt több volt a merénylet, mint az Egyesült Királyságban vagy a többi országban. Franciaországban 2013 óta itt nőtt meg leginkább az Európai Unióban a terrorista tevékenység. Összesen a területen az incidensek 48%-át Franciaországban érzékelhettük. Összességében 2017-ben 6 naponta volt terrorista merénylet, vagy ilyen aktivitás 2017-ben. A következő a módszer. A fenyegetés szintje nem esett vissza annak ellenére, hogy az iszlám állam katonai vereséget szenvedett. És annak ellenére is, hogy a térségbe való utazás csökken, az Európai Unióban a fenyegetés nem csökken. Az elkövetett vagy tervezett merényletek 45%-a az Európai Unió célozta, és a célok 36%-át adta az Európai Unió egyre inkább használnak kezdetleges fegyvereket. A felhasznált fegyverek egyharmada nem lőfegyver volt, és ezzel kapcsolatban ez azt mutatja, hogy mennyire hatékonyan terjesztik a különböző bomba elkészítési útmutatókat interneten. Az elkövetők több mint fele Európában a célzott ország állampolgára volt az elkövetők 10%-a járt valamelyik hadszintéren, tehát a hazatérők 10%-ot tesznek ki, 50%-ukat a hírszerzés nem ismerte az elkövetés előtt. És még visszatérnék ezzel kapcsolatban majd az Európai Uniós kihívásokra. Utolsó információ, ami az operatív kapcsolatot illeti az elkövetők és a terrorista szervezetek között, az események 45%-a nem volt, csak virtuális kapcsolatban a terrorista szervezettel. 45%. A merényletek 15%-át a származási országból irányították, tehát a fellépő országon kívülről irányították, és egy részük tehát visszatért a származási országukba, és ott nem lőfegyverrel próbáltak merényleteket elkövetni. Ezen kívül a tanulmányunk rámutat, ezen sürgős telefonhívás után, tehát arra, hogy előre látható volt a területi kalifátus visszaesése, ettől még a fenyegetés ugyanolyan szinten marad. Legalábbis, legalább két ok miatt. Egyrészt a terrorista fenyegetés, az al és az iszlám állam mindig is ellenálló volt. 2009-ben az amerikaiak azt mondták az iszlám állam elődjével kapcsolatban, hogy azt teljes mértékben felszámolták Irakban. Ezen szervezetek rengeteg leány szervezettel rendelkeznek, és emiatt is hosszú távú ez a fenyegetés. Al-Qaida, amikor Afganisztánban elveszítette a területeit. Ezzel párhuzamosan láthatjuk azt, hogy az iszlám állam is egyre inkább globalizálódik a területi veszteségek ellenére. Ezen fejleményt a szervezet vezetői előre látták. 2016. novemberében felhívta ezen szervezet vezetője a híveket arra, hogyha nem tudnak elmenni Szíriába vagy Irakba, akkor más területeken vegyék fel a harcot. Afrikában, Afganisztánban, Dél-Kelet-Ázsiában is találhatunk ilyen sejteket. Ezért tehát, mint már a múltban is, a párizsi és a brüsszeli merényletekben is láthattuk, hogy ezen sejtekkel voltak kapcsolatban az elkövetők. Nagyon precíz beszámolóink vannak európai harcosokról, akik Szíriában, Irakban harcoltak az iszlám állam oldalán, és utána más hadszínterekre mentek tovább, Afganisztánba vagy Líbiába. Ami a területen kívüli fellépés lehetőségét illeti, ez nem újdonság. Már 2016-ban az afganisztáni iszlám állam ág New Yorkban tervezett merényletet, és a líbiai ág pedig a Manchesteri 2017 májusi merényletben vett részt. Fokozatosan az al egyik ága, az Akba, fokozatosan átvette a szerepet a központi al miután Afganisztánban veszteséget szenvedett, és területei csökkentek. Az Akba 2009-től egyre több merényletet kívánt végrehajtani Európában, és autonóm és egyedülálló propagandát és operatív képességet alakított ki. Ezen operatív kapacitás a távoli, az iszlám államtól távoli területekre már hónapok óta megfigyelhető. Ezt nagy mértékben támogatja pénzügyileg is a központi iszlám állam, az ENSZ szankcióbizottsága is erről számol be, tehát az iraki, a líbiai, az afgán és a délkelet-ázsiai sejtek kapcsolatban állnak. A nyugati hírszerzés azt látja Szíriában és Irakban, hogy a külföldi harcosok nem a saját országukba, származási országukba akarnak visszatérni, hanem úgynevezett kis szigetek, hadszintér szigetekre húzódnak vissza, vagy Irakkal szomszédos országokban még mielőtt más hadszínterekre küldenék őket, Líbiába, Afganisztánba, Fülöp-szigetekre, Maláziába. Ez is azt bizonyítja, hogy a korábbi iraki harcosok Afganisztánba és Líbiába kerültek át. Tehát az exogén fenyegetés a párizsi-brüsszeli merényletek modellje alapján még mindig létezik, annak ellenére, hogy Szíriában és Irakban egyre korlátoltabbak a kapacitások. Egyfajta átmeneti időszakot látunk most, fokozatosan kiepítik az operatív kapacitásokat a különböző ágakon keresztül, és végső soron attól kell tartani, hogy ezen fenyegetés fragmentálódik, globalizálódik. Ezt már láthattuk a központi alkaidával is. A második fő ok a fenyegetés fennmadarására az, hogy az iszlám állam és más dzsihádista szervezetek képesek mozgósítani a híveket és a szimpatizánsokat. A területi visszaesés után továbbra is nagy a vonzerejük, a külső harcosok, például európai külföldi harcosok számára ez továbbra is vonzó, tehát nem sikerült elszigetelni ezt a fenyegetést. hibás azt gondolni, hogy a területi visszaesés miatt csökkenne a fenyegetés. Ezen szervezet területi célkitűzése, hogyha csak területi szinten próbáljuk értelmezni ezt a fenyegetést, az megint csak hibás értelmezés lenne, hiszen nem csak területi és helyi célkitűzéssel rendelkeznek ezek a szervezetek. Jelenleg alapvetően endogén a fenyegetés. A külső okok és a dzsihádista ideológia táplálja ezt. Nincsen már tipikus profil, nincsen már tipikus modus operandi, kezdetleges fegyvereket használnak, és nem feltétlenül csoportlogika alapján követnek el merényleteket. A helyi szereplők közötti kapcsolat, az helyi szereplők és a terrorszervezet közötti kapcsolat egyre inkább virtuálisra válik. Ami ezen amatőr fellépést illeti, ez nem újdonság. Egy olyan ideológiát tükröz, amely már mély gyökerekkel rendelkezik az egyes országokban. Az iszlám állam és más szervezetek már hasonló logika alapján léptek, az al például. Az iszlám állam valójában már korábban is létező logika alapján lép, azzal a különbséggel, hogy tömegesen hirdetik ezt az üzenetet, és a mozgósítási ereje továbbra is aktív. Az iszlám állam valójában az alkaida nyúlványa más eszközökkel, más ambíciókkal, mint egyszerűen csak az, hogy terrort szítson. A fenyegetés fennmaradása ezen ideológiájának, ideológiának az egyik vektora, amely továbbra is mozgósítja a szimpatizánsokat, és operatív tanácsokat ad. Már beszéltem erről, például bombák készítésével kapcsolatos útmutatókat írnak. És ezzel inspirálják a híveket arra, hogy elkövessenek merényleteket. Ez túlmegy azon, hogy egyre inkább korlátok közé szorul az internetes fellépésük. Most, hogyha megnézzük, hogy milyen tétje van ennek a jelenlegi helyzetnek, ezen átalakulásnak az iszlám állam fenyegetésével kapcsolatban. Az első a radikalizáció. A radikalizáció mindenképpen központi probléma, hiszen még nagyon sok éven keresztül aktuális lesz. 50-70 ezer szemét tartanak nyilvántartásban Európában, akik radikalizálódtak a különböző nagy európai országokban. Tehát összesen 20 ezeren vannak csak Franciaországban. Ezen magas számok ellenére még két számra emlékeztetnek. Egyrészt az elkövetők 60%-a a hírszerzés által ismeretlen személy volt, 2013 óta elkövetőkről van itt szó. Egy másik statisztika az az, hogy a terrorizmusért elítéltek több mint 50%-a Franciaországban korábban büntetlen előilletű volt, tehát sem a hírszerzés, sem a rendőrség nem ismerte őket. Ami a felderítés és az előzetes semlegesítés kérdését illeti, a belső fenyegetés tömegesé válása miatt az összes szereplőnek aktivizálnia kell magát. Ide értem a helyi szereplőket, őket érinti elsősorban a radikalizáció és a terrorizmus. Bizonyos európai országokban, Franciaországban is korábban központosítani és specializálni akartuk ezen munkát, tehát a megelőzést és az elnyomást, az alapvetően állami szintű terrorizmus ellenében. Azt láthatjuk, hogy ez a logika a, valahol elérte saját korlátjait. Ezen központosított fellépés nem hatékony egy diffúz fenyegetéssel szemben, amely nem látható a hírszerzés számára. Tehát a helyi szereplők és a helyi hálózat rendkívül fontos szerepet kell, hogy játszon. Elsősorban a teljes spektrumban kell fellépni, a radikalizáció jeleit be kell gyűjteni, szociális, oktatási, egyesületi hálókon keresztül kell benyújtani az információt, fontos ezen kívül a figyelemfelkeltés, az oktatás és a megelőzés. Tehát a helyi szereplők egyfajta interfészként lépnek fel az állam képviselőjeként. Julian King fellépését üdvözölnünk kell, rendkívül fontos és innovatív munkát végzett. A második kihívás a visszatérések kihívása. Sok jogos és sok csak képzelt félelmet váltott ki a visszatérések folyamata. 2017-ben Franciaországban 14-en tértek haza, fele ezeknek nő és gyermek, Belgiumban és Németországban 10 tértek haza 2017-ben. Valójában a hadszíntereken meghalnak a dzsihadisták, vagyis az ő nagy többségük, és akik túlélik az ottani harcokat, azok pedig más területre próbálnak átkerülni Szíriából és Irakból, még mielőtt más frontokra küldenék őket. Vannak, akiket elfognak, vagy az iraki kormányerők, vagy Szíriában a minden egyéb fegyveres csoportok, és a helyi hatóságok ítélik el őket. Ezzel kapcsolatban nem emlékeztetnék arra, hogy nemzetközi jog alapján nincsen semmilyen kötelezettség az államokra azzal kapcsolatban, hogy a saját állampolgáraikat külföldön elkövetett bűnökért ítéljék el. És nincsen nemzetközi jog a zsihádisták számára sem arra vonatkozóan, hogy őket a származási országokban kellene elítélni. A Genfi egyezmények alapján a nem nemzetközi katonai konfliktusokra vonatkozóan, akik egy harcban lét, részt vesznek, legyen az polgári vagy katonai szervezet, illetékességük van arra, hogy őket elítéljék. valójában a származási országban való elítélés inkább a saját országba való visszatéréssel kapcsolatos jogot tükrözi, abban reménykedvén, hogy a nemzeti bíróságok jóhiszeműen fognak, fogják meghallgatni az ügyüket. Tehát egy korábban külső fenyegetés közép és hosszú távon belső fenyegetésé válik. Az afgán központú szervezet például egy globális szervezetté, terrorista szervezetté vált, az Alkaidáról beszélünk, a harcosai az afgán hadszintéren küzdöttek korábban. Nos, ezen valóság alapján azt látjuk, hogy jobb együttműködésre van szükség a harmadik országokkal, a tranzit országokkal és a dzsihádisták letelepedési országával. A visszatérések problémája a már visszatért személyeket is érinti. Franciaországban 258 felnőtt tért vissza 2012 óta, 65%-uk van börtönben, vagy ítéletükre várnak. Felmérések szerint a 2014 óta elítéltek 64%-a 2020-ra kiszabadul. 91 elítéltből a rájuk kirót ítéletek átlag időtartama 7 év, és elméletileg 2020 előtt már 64%-uk szabadrábra kerülhet. Ez mutatja, hogy nagyon komoly kihívás, hogyha már tapasztalatból tudjuk, hogy ezen személyek terrorista hadszinterekkel jártak korábban, korább, mostantól, hogyha szabadlábra kerülnek, akkor másokat is megnyerhetnek ennek az ügynek, és ezek után a jövőben további konfliktusokat szíthatnak és adott esetben visszatérhetnek az származási országba, hogy ott merényleteket kövessenek el. Például hogy egy rakai terrorista a török határa került, és a iszlám állam szolgálatába állt. Ezzel is foglalkozni kell a hírszerzéseknek, az európai hatóságoknak. Utolsó pont a visszatérésekkel kapcsolatban. A jelenlegi regionális kontextusban az európai dzsihádisták egyfajta alkutárgyát képezik nagyon sok szervezettel. Az iszlám állam például fogoly cseréről tárgyal különböző szervezetekkel, mondjuk európai foglyokat fogvatartó szervezetekkel, és az iszlám állam a visszatérésüket ahhoz a feltételhez köti, hogy az európai államok erősebben lépjenek fel az ő saját politikai ellenfeleikkel szemben. Végül pedig, ami a közösségi hálót illeti, és annak operatív felhasználását a terroristák által a tervezés és a merényletek elkövetése szakaszában. Nos, ami az internetes propaganda, eh, propagandát illeti, ez egy valóban létező jelenség, mindenképpen ettől függetlenül foglalkoznunk kell azzal, hogy milyen operatív eszközöket nyújt az internet. Már mondtam, a tervezés, a kivitelezés és minden terrorista felépés szakaszában. Egy esettanulmány célja az, hogy beazonosítsuk a különböző eszközöket, és hogy hogyan lehetne megelőző jelleggel ezen előkészületeket elkerülni a jövőben. Tavaly november 7-én például csak táviraton keresztül álltak kapcsolatban az elkövetők egymással, internetet egyáltalán nem használtak, és a november 13-ai merényletet viszont Facebook Messengeren keresztül készítették elő. Az Európába bekerülő migránsok 2015 nyarán így kommunikáltak egymással. Tehát ezen jelenségekre szeretném felhívni a figyelmet, erre kell koncentrálnunk a politikai szándékon túlmenően, amelyből nem mindig van elég európai szinten egyebek mellett, ami a terrorizmus kérdését illeti. Köszönöm. Zárdő. Köszönöm szépen Brizár úrnak ezt a nagyon érdekes és nagyon lebilincselő prezentációt. Hallottunk arról, hogy mi a helyzet jelenleg, hallottuk azt is, hogy milyen sokféle elnézést nem szerettem volna azt mondani, hogy ez egy csodálatos előadás volt, de tényleg csodálatos volt, tökéletes volt. Tehát sokfelől érkezik fenyegetettség. Arno Danzsan az első kérdés feltevő, utána pedig majd a többiek következnek. Parancsoljon. Köszönöm szépen! Csatlakozom azokhoz, akik dicsérő szavakat mondtak az előadásról. Nagyon érdekes dolgokat hallottunk, és amikor eh, Brizár urat hallgatjuk, akkor láthatóak a tények is nagyon világosan. Mindenkinek vannak különböző észle, észleletei, vagy észlelései, elképzelései, vagy előítéletei a terrorizmus finansz, terrorizmusról és finanszírozásáról. Most pedig tényeket hallottunk, illetve arról, hogy eh, és arról is hallottunk, hogy mióta folynak ezek a kérdések. Nos, azt gondolom, hogy eh, néhány eh, tévhitet azért eh, itt eh, el kell oszlatni. Sajnos ezek nem tesznek jót a vitának, a közvitenek. Például tévhitek vannak, például a nyilvántartásokkal kapcsolatban. Nos, nem mindenről van tudomása a különböző szolgálatoknak, tehát nem mindig a különböző szolgálatok közötti együttműködés hiánya a probléma. Ez egy nagyon alapvető dolog. Vannak olyan emberek, akiket nem ismernek a különböző szolgálatok, és nem csak abból kell kiindulni, hogy az együttműködés hiánya, vagy a koordináció hiánya a probléma. Brizár úr ma nem beszélt erről, de szeretnék rákérdezni valamire a finanszírozás kérdésére. Nemrégiben megjelent egy nagyon érdekes riport Kalimasi tollából. Az antiterrorista központ tanulmányához kapcsolódik ez. Arról szól ez, hogy az iszlám állam finanszírozása mennyire belülről származik. Tehát nem kívülről járulnak hozzá a különböző szervezetek, vagy bármi más az iszlám állam vagyonához vagy költségvetéséhez, hanem az iszlám állam által ellenőrzött területeken belülről érkeznek ezek az összegek. Elnézést, hogy így fogalmazok, de hát divattá vált az, hogy ilyen elképzeléseink legyenek a finanszírozásról, tehát ez kívülről érkezik, nem erről van szó nagyon nehezen nyomon követhető mechanizmusok útján jutnak finanszírozáshoz a terrorista szervezetekre, legális és konkrét nemzetközi fellépés útján nagyon nehéz erre nagyon nehéz ezeket a mechanizmusokat nyomon követni, vagy ezeket megállítani. Tehát a finanszírozásra kérdeznék rá. Még egy dolog, hogyha egy dolgot szeretnék kiemelni ebből a expozéból, a statisztikán túl, ez az lenne, hogy az ideológiával hogy bánunk. Tehát ezek, ezek az, ezeket az embereket ideológiailag gyártották le, tehát ideológia van a mögött, hogy ezek az emberek hogyan lépnek fel, hogyan cselekednek, és ezt nem lehet mindig nagyon jól körülülni, nem mindig egyforma körülmények hatására jönnek létre ezek a cselekedetek. És a mobilizációs és propaganda lehetőségekre mindig hatással van az, hogy milyen területeket tudnak ellenőrzésük alatt a terroristák vagy a terrorista szervezetek. Köszönöm. Köszönöm Mánó a kérdést. meg is adom a lehetőséget a válaszadásra. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy nagyon jól összefoglalta a kérdést azzal kapcsolatban, hogy mennyire nyilvántartott személyek ezek, vagy a különböző szervezetek, vagy szolgálatok számára ismert személyek ezek. Per, vannak ez, erről kapcsolatban statisztikáink, egész egyértelmű a helyzet, sajnálatos módon a legtöbb olyan terrorista, aki tényleg el is követ terrorista cselekményt, nem ismert a különböző biztonsági szolgálatok számára. Úgyhogy azt gondolom, hogy erre kéne inkább hangolódni, illetve hát ebből kéne kiindulni. Nos, ez egy nagyon komoly kihívás, az egész társadalomnak kell ezzel foglalkoznia, nem csupán a felderítőknek, vagy a bűncselekményekkel foglalkozónak. Nos, ami a riportot illeti, igen, már régóta tudjuk azt, hogy az iszlám államnak egészen más a finanszírozási módja, mint vagy az önfinanszírozási módja, mint az alkaidának. Az alkaidát sokszor mondjuk tol- tolerálták a létezésüket Afganisztánban vagy máshol, de az iszlám állam esetében ellenőrzés alatt, ellenőrzésük alatt tartanak egy területet, ennek a területnek a vagyonából, a javaiból, az erőforrásaiból él, akár a mezőgazdaságból, akár a ásványi kincsekből, illetve az emberi és gazdasági tevékenységre is egy sápot vet ki, tehát gyakorlatilag önfenntartó ilyen szempontból az iszlám állam de különböző NGO-kon, vagy egyes donorokon keresztül is kap finanszírozást az iszlám állam, tehát itt van egyfajta, van egyfajta ilyen típusú finanszírozás. Egyébként alapvetően nagyon kicsi ennek az ilyen típusú finanszírozásnak az aránya, leginkább a szomszédos országokból érkezik. Ezt az egész rendszert nagyon nehéz megtámadni, tetten érni. Az ENSZ fellépésének köszönhetően kevesebb, mint 10 millió dollár sikerült befagyasztani csupán. Olyan pénzről beszélek, olyan pénzekről, amelyek az iszlám állam tulajdonában lentek volna. Tehát ezt a gazdasági modellt, ez a gazdasági modell meglepedésként érte a világot, nem tudtunk nem tudtunk egy olyan szankciórendszert kitalálni, amely megfelelően hatékonyan véget vehet, vethetne az iszlám állam finanszírozásának. De azért az árnyalatokat is meg szeretném mutatni. Hatékonyabbnak kell lennünk. Finanszírozás területén is, de nem csak a finanszírozás területén kell föllépnünk a terrorizmus elleni harcban az is nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy honnan indulnak ki az iszlám állam harcosai, a dzsihadisták, hiszen mindig vannak olyanok, akikre nem, akiket nem látunk időben. Különböző mintázatok alak, rajzolódnak így ki. Mielőtt valaki elindulna az iszlám államhoz csatlakozni, vagy mielőtt egy terrorista cselekményt hajtana végre, vannak bizonyos megfigyelhető mintázatok, viselkedésmódok, modus operandi. Azt hiszem, hogy ezt, kell, ezt kéne jobban tanulmányozni, hogy meg tudjuk előzni a terrorista cselekedeteket. Nézzük az ideológiát. nem minden esetben egyértelmű a kapcsolat a veszélyeztetettség foga, illetve a konkrét helyszín között. Nos, sokszor sokszor előfordul az, hogy a szimpatizánsok szemében még inkább megerősödik az iszlám állam, vagy az ideológiai iránti tisztelet, hogyha egy-egy akciót megelőznék, illetve elfolytanak. Nos, tehát ugye az az elképzelés, hogy a vívmányokat, egy modellt, egy szervezeti módot meg kell védeni, és ez akkor aktiválódik ez a gondolkodásmód, hogyha nehézségekkel szembesül ez a szervezet, az iszlám állam egy-egy területen és ez igaz más területekre is, akár Líbiában, akár Afganisztánban. Tehát egy dzsihadista csoportban van egy ilyenfajta típusú védekező mechanizmus vagy ideológia. Elnök, köszönöm szépen ezt a nagyon pontos választ. Anna Gomes következik. Ők a szoci- ő a szocialista koordinátor. Köszönöm szépen, Brizár úr beszélt a radikalizációról. 50-60 ezer embert érint ez a probléma, becslései szerint, illetve hát beszéltünk a globalizáció hatásairól is. Mit tehetünk? Beszélt arról, hogy a helyi szereplőket, a ö, helyi ö, hatóságokat, másokat hogyan lehet mobilizálni. De hogyan lehet, hogyan lehet a nem muzulmán vallásúakat is ebbe a kérdésbe bevonni, hiszen hogyha ők nem segítenek nekünk, akkor reménytelen a helyzet. Vannak a vahabisták, vagy mások is, illetve hát megfigyelhető Európában, a populisták között, vagy nem feltétlenül csak a populisták között az iszlám ellenesség. Ezzel mit kezdjünk? az elfogottak visszatérése. Hallottam arról, hogy több száz ilyen európai van. Mi, mit csináljuk ezekkel az emberekkel? Hagyjuk, hogy a törökök ezeket az embereket eh, megöljék, kivégezzék? Még a kurdoknak sem segítünk abban, hogy az európai eh, elítélteket eh, valamilyen módon védjék. Mit tegyünk ezzel kapcsolatban? Következő kérdésem. A Líviával kapcsolatos problémával milyen elképzelései vannak? Ugye elég nagy zűrzavart hagytunk ott magunk után. Aztán Moszkaviszi úrral is fogunk egyeztetni, de ha jól tudom, akkor körülbelül 10 milliárd eurónyi jövedelmi adó, illetve több 10 milliárdnyi áfa csalásról is beszélhetünk ezeket, tehát a csalással nyert pénzösszegeket használják a, nem csak a terroristák, hanem a különböző a különböző bűnszervezetek is, és itt az Alkaidára is gondolok. A kormányaink pedig nem is foglalkoznak ezzel az egész kérdéssel, hidegen hagyja őket ezzel mit lehet tenni? A mi rendszerünket használják ki a terroristák és mások, hogy magukat finanszírozzák. Ezzel mit kezdjünk? Köszönöm szépen. Tényleg sok politikai, illetve szakmai jellegű kérdést is kapott. Parancsoljon. Itt valójában mikrofinanszírozásról van szó. Beszéltünk korábban makrofinanszírozásról, és most ez valójában mikrofinanszírozási kérdés. Nos, Hasonlóképpen, mint ahogy a makrofinanszírozásról beszéltem, beszélnem kell arról itt is, hogy a szankció, szankcióink nem felelnek meg ennek az új rendszernek, és ez igaz a makrofinanszírozásra, igaz a mikrofinanszírozásra is. Próbáljuk lecsökkenteni bizonyos eszközök hatását, olyan eszközökről van szó, amelyeket a terroristák használnak, például a titkosítás kérdése, Például kódolást használják a terroristák a brüsszeli, a párizsi terrortámadással kapcsolatban. Ezt anonim módon és teljesen legálisan lehet használni, ez azt jelenti, hogy a különböző pénzösszeg átutalásokat lehet anonim módon használni, teljes mértékben legálisan. Tehát a saját hibáinkat fordítják ellenünk a terroristák, ezzel finanszírozzák magukat. Ott vannak például azok a kártyák is előre fizetett vagy beszélhetünk azokról a bankkártyákkal is, amelyeken van már egy előre meghatározott összeg, ezeket is fel lehet használni anonim módon. Ilyet bárki vásárolhat egy dohányboltban, és ezzel megvásárolhat utána az interneten bármilyen eszköz, bármilyen robbanóeszközt, vagy alkatrészt, és ilyen módszerrel összeállíthat egy szerkezetet, ami veszélyes is lehet. sajnálatos módon nincsenek meg az eszközeink arra, vagy ahhoz, hogy ilyen eszközök, hogy ez ellen felvegyük a harcot, mindig lépés hátrányban vagyunk. Líbia témája. Nos, vannak olyan eh, személyek, akik az eh, iszlám államhoz szeretnének csatlakozni, és Líbiában vannak. A helyzet eh, az elmúlt években változott, de megjelhetjük azt is, hogy Líbiában és Tunéziában a helyzet egyre jobban elterjed általánossá válik ez a helyzet, illetve a szub-szaharai területre is elterjed ez a probléma. Nagyon sok dzsihadistáról van szó, nagyon sok dzsihadista van jelen ezen a területen, úgyhogy elég nagy a bizonytalansági faktor, és a mi módszereink egy- egyáltalán nem felelnek meg az övéiknek. Tehát Franciaország és Franciaországnak és egyéb országoknak hosszú távon azt gondolom, hogy nagyon fontos szerepe van, katonai szempontból is, illetve kémelhárítás, felderítés szempontjából is, hogy ezeknek az országoknak a biztonságát tudjuk garantálni. Ott van például a különböző fegyverek, akár a nehéz fegyverek csempészete Líbiából, Líbiában. Erről ezt szeretném mondani. Mi is volt a következő kérdés? Az európai fogvatartottak? Igen, igen. Több száz. Több száz európai dzsihadistát tartóztatták le Kurdisztánban vagy máshol. Egyébként az európai vagy más tagállamoknak nincs semmilyen jogi kötelezettsége arra, hogy ezen dzsihadistákkal kapcsolatban bárhogyan eljárjanak, Franciaország esetében például, természetesen, hogyha ha más valaki ezeket a személyeket szeretné igazság szolgáltatás elejteni, akkor ennek meg lehet felelni, ezt meg lehet engedni, de ez, azt kell elmondanom, hogy gyakorlatilag egy piac alakult ki ezekre a elfogott dzsihadistákra, nagyon nehéz itt beavatkozni. A kurdoknak egyébként nyilvánvalóan nem ez a prioritás, hanem maga a háború. Szíriában másokhoz hasonlóan ők is fegyverrel lépnek fel, és minimális és minimális garanciákat kérünk számon mi legalábbis arra vonatkozóan, hogy hogyan bánnak az igazságszolgáltatás előtt ezekben az országokban. Ez a jelenség egyébként semmiféle szociális rétegekre vonatkozó elképzelés vagy logikát nem tart tiszteletben. Természetesen vannak itt muzulmán dzsihadista harcosok is, mások is, és azt hiszem a kérdése arra vonatkozott, hogy milyen reakciót várunk a muzulmán vagy nem muzulmán lakosságtól, mert sajnos sok mindent összemosunk, összekeverünk. Hát ez persze megnyugtató. Mondhatjuk azt, hogy minden szalafista csihadista például, de hát ismernünk kell, hogy miből ered a dzsihadizmus, illetve hogy milyen ideológiai harc van a két a két irány között. A dolgokat lehet egyszerűsíteni, de nem érdemes, mert ennél sokkal bonyolultabb a helyzet, és nagyon sok szalafista elutasítja a dzsihadizmust. Úgy jó lenne, hogyha nem ítélkeznénk túl gyorsan ilyen bonyolult kérdésekben, és főleg az a legfontosabb, hogy ne ítélkezzünk gyorsan. A terrorizmus egyfajta fellépési módszer, ennek van egy ideológia, emögött egy stratégiai cél is van. Nagyjából ismerjük, hogy miről van szó, de ne felejtjük el, hogy ez egy, ez egy modus operandi, ez egy eljárási módszer, a terrorizmus. És ne keverjük össze a terroristákat össze másokkal csupán azért, mert egy társadalmi rétegből származnak. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm, ezek nagyon nehéz, bonyolult kérdések, és sok minden még mindig nyitott marad. Gerard Döpré következik az ALDE frakció részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csatlakoznék azokhoz, akik gratuláltak ehhez az expozéhoz. Nagyon sűrű, világos és egyértelmű volt Brizár úr expozéja. Brizár úr, engem az aggaszt leginkább, hogy az Európai Unió mit tehet, majd mit tehet azért, hogy valamit javítsunk a helyzeten, és természetesen minket még inkább foglalkoztat ez a kérdés, akik itt a szakbizottságban ülünk. Első kérdésem. A fenyegetettség kiértékelése, vagy értékelése. Az európai tagállamoknak, ugye, vannak szakértői, van-e olyan hely, ahol ezek az emberek, ezek a szakértők összeülnek, megbeszélik a fenyegetettséget, van-e ebben az Európolnak szerepe, vagy lehet-e az Európolnak ebben szerepe? Beszéltünk a radikalizált egyénekről. Említ, hogy 50-60 ezer ilyen ember lehet Európában. Ez a belga hadsereg kétszerese. Persze a belga hadsereg nem a legnagyobb európai hadsereg, de azért mégiscsak a belga hadsereg kétszereséről van szó. nem mindegyik személy fog elkövetni a radikalizált személyek közül, közül terrorista cselekményt de kérdezem, hogy a különböző biztonsági szolgálatok egyeztetnek-e ezzel kapcsolatban, annak érdekében, hogy csökkentsék a fenyegetettséget, tehát hogy célzottabban tudják például megfigyelni azokat a személyeket, akik a legradikalizáltabbak. Beszélt arról, hogy a helyi közösségnek, vagy a helyi hatóságoknak milyen szerepe van mindenben. Belgiumban például a polgármesternek nem jutatják el a terrorizmusról szóló információt, tehát azon, azon önkormányzatban született, vagy azon önkormányzatra vonatkozó információkról van szó, ahol egy, egy polgármester székel. Hogy nehogy ezáltal másféle problémák merüljenek fel. Nos, e, ilyen típusú jogszabályokat nem lehetne valahogyan áthaladni, áthidalni? Aztán a kódolás kérdése. Valaki valahol Európában a biztonsági szakemberek között, vagy mások, más szakemberek között megvitatják ezt a témát? Második, vagy a harmadik dolog, a fenyegetettség besorolásával kapcsolatban hogy elég nagyok az eltérések Európában, de nálunk három lépcsős rendszer van, önöknél négy, az Egyesült Királyságban pedig egy ötös lépcső, ötös skála van. Hogyan lehetne ezt valahogyan harmonizálni? És ne felejtjük el, hogy a, ez a skála az nem csak önmagáért való, mindegyik lépcsőfoknak megfelel egy-egy intézkedésrendszer, Úgyhogy Belgióban van például egyfajta protokoll, amelyik minden egyes skálához vagy lépcsőfokhoz vonatkozik. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes kérdéseket vetett fel, például a fenyegetettség kiértékelésével kapcsolatban, mert ez csak kapcsolódik ahhoz, amit először kérdezett, mit tehet az EU. Itt az Európai Unió összes országa képviselve van az Európai Parlamentben. Miért nem? Szok, miért nem tudunk gyorsabban haladni a különböző kérdésekben Európában? Miért van ez? A, a tagállamok miatt? Vagy azért, mert egyfajta tehetetlenségi ereje van a bizottságnak, vagy az Európai Parlamentnek? Miért kellett két nagy miért kell két nagy, vagy akár három nagy merényletet megvárni Madridra, Brüsszelbe, Párizsra gondolok, hogy végre létrejöjjön egy jogszabályi szöveg az utasadat cseréről. Miért nem lehet hatékonyabbnak lennünk? Nos, ez itt a probléma lényege. nem minden tagállam egyformán gondolkodik a terrorista fenyegetettségről. Nemrégiben egy kelet-európai korábbi külügyminiszterrel egyeztettem, Nos, a terrorizmusról szóló konferencián egyeztettem ezzel a szem, személlyel, és ő azt mondta, hogy hát mi úgy gondoljuk, hogy nem vagyunk terrorista célpont, ezért számukra ez nem annyira fontos. Nos, én közvetlenül utána szóltam fel egy konferencián, és elmondtam, hogy ez nem feltétlenül van így. Nos, több példával bemutattam azt, hogy a terroristák kicsit máshogy gondolkodnak, és a dolgok, a realitás más egész egyszerűen. Hát mondom, mindenkinek van egy elképzelés arról, hogy mit jelent a terrorista fenyegetettség, milyen intenzitása van. Nagyon nehéz ezután bármiről is megegyezni, mert másként konstatáljuk a dolgokat hogy az összes szolgálat mindenről ha egyeztessem, Nos, hát természetesen az Európa, Európolnak meg kell erősíteni a szerepét, tehát nagyobb szerepet, fontosabb szerepet kéne játszani az Európolnak. Egyrészt, hogy milyen lehetőségei vannak, pénzügyi és egyéb, nagyon fontos az is, hogy bevethetőbb legyen az Európol. Az Eurojust és az Európol valójában csak facilitátor szerepet játszanak, jó lenne, hogyha ennél operatívabb esetekben is fel tudnának lépni. Ez egy alapvetően politikai kérdés, és ahhoz, hogy együtt tudjunk működni, az kell, hogy egyformán érzékeljük a valóságot. Egy, ehhez egészen más szintre kéne emelni a terrorizmus elleni harcot, de jó lenne, hogyha lenne egyfajta közös tudatunk azzal kapcsolatban, hogy mit jelent a fenyegetettség vagy a kockázat. A területi fenyegetettség létezik Németországban. Máshol is, és ez sok szempontból lehet erről a kérdésről beszélni, akár az oktatás szintjén is, vagy szociális kérdések is felmerülnek ezzel kapcsolatban, de nagyon fontos az, hogy helyi szinten ezt, ezt tárgyaljuk, tehát az oktatásban, vagy akár a vallási ö, oktatásban erről beszéljünk. Nagyon fontos az, hogy a különböző szereplők egymással egyeztessenek, hogy legyenek, összekap, hogy legyenek kapcsolattartó személyek, hogy létrejön egy párbeszéd, hogy a illetékes hatóságok eljussanak a szóban forgó területekre, meglássák azt, hogy mik a, melyek azok, melyek a, kik, vagy hol vannak a gyenge látszemek, és ez valamilyen szinten létezik már ez a, egyfajta felderítő vagy párbeszéd alapú buka, de ezt sokkal rendszeresebben kéne megtenni. Nagyon fontos az, hogy az összes helyi szereplőt kiképezzék, tudják pontosan, hogy eh, hogyan lehet a radikalizációt megelőzni, hogy azonnal felismerjük, hogy kik azok az egyének, akik érintettek, kik azok, akik éppen radikalizálódnak, hogyan lehet erre reagálni, mit kell tenni, hogyan kell ezt a folyamatot megfékezni. Ehhez valójában mobilizálni kéne az embereket, és még nem tartunk itt. Ami a közösségi hálókat illeti, Nos, nagyon nehezen haladnak a dolgok a közösségi hálók ellenőrzésével kapcsolatban, és hogy hogy a terroristák, hogy arra, hogyha, hogy arra tereljük a figyelmet, hogy a terroristák gyakorlatilag ugyanazokkal az eszközökkel dolgoznak, mint bárki más, ez, ez nagyon fontos, és hát beszéljünk arról is, hogy, hogy a propaganda milyen módon jelenik meg a, a különböző szociális közösségi hálókon, és meg kell nézni azt, hogy hogyan lehet segíteni a különböző platformoknak, hogy harcoljanak a terroristák ilyen típusú megjelenés ellen, és azt hiszem, hogy ez az egyik elengedhetetlen feltétele a terrorizmus elleni harcnak. Ezt mindenképpen el akartam mondani, mert nagyon fontos az, hogy az internet működéséért felelős személyek valójában tudatában legyenek a felelősségüknek. Köszönöm szépen, Brezer úr! A kollégám arról beszélt, hogy 50 50-60 ezer radikalizált személy lehetne, ez ugye ez kétszer annyi, mint a belga hadsereg létszáma. Geoffrey Van Orden következik. De ha megengednék, kérném, hogy egy kicsit bontsa le ezt a számot, hogyan lehetne pontosabban besorolni, vagy osztályozni ezt a ezt a nagy létszámot. Lanzsan úr az úgynevezett eszes besorolású személyekről beszélt kb. 10 nappal ezelőtt. Ezek olyan személyek lehetnek, akik például börtönből szabadulnak, és valamilyen szinten nyomon kell őket követni, de pontosan hogy zajlik ez? És ugye van 50-60 ezer radikalizált személyünk, ez mennyire befolyásolja ezt a folyamatot. Geoffrey Van Orden következik, és elnézést, de még egy eh, rövid kérdést feltennék, ha már nálam a szó. Bassa Mayashi nevű 71 éves, elég idős terrorista, hát legalábbis már nem fiatal, néhány héttel ezelőtt nyugodtan áthatolt egész Európán és Törökországban tartóztatták le. Ismert emberről van szó, lehet, hogy nyugdíjasnak nézték. Provokatív a kérdés, bevallom. Hogy lehet ez? Most Geoffrey Van Orden következik már tényleg. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, Fizer úr, a meglátásait. Először is egy megjegyzés a közös kock fenyegetettség elemzés témájában. Szerintem ez nem nemzeti kormányok problémája. Nagyon sok mechanizmus van arra az ilyen közös értékelésekre. Van egy szerelmes ellenes csoport, szinten az Európol, ezek egyike sem jelezte, hogy problémájuk volna a fenyegetettség értékelésével. Nem ez a gond, hanem az inkább a jobb és bal oldal közötti ellentét, itt a PNR-t említették példaként. Itt nem a nemzeti kormányok problémája volt ez sem, hanem lényegileg az egyes politikai meglátások, perspektívák közötti ütközésből adottak a problémák. Ezt szerettem volna elmondani. Van néhány kérdésem is. Beszéltek, igen hosszan, a dzsihadista a visszatérő dzsihadista harcosok ügy problémáról. Egy kicsit nehéznek látszik a probléma megragadása. A hollandok felfogják őket, ahogy hallottuk, és, és vádat emelnek minden visszatérő gyilkost ellen. Egyesült Királyságban nálunk az a gond, hogy a, a gyilkos vagy gyanúsítottak személyek, se félseik, és ott így nem tudjuk voltak éppen mit tegyünk. Vannak pro és kontra érvek. Lehet, hogy van milyen nemzetközi büntetőszéket felállítani, esetleg ezen probléma kezelésére. És aztán felmerül az a kérdés is, hogyha elítélik ezeket az embereket, valamilyen különleges börtönben kéne elhelyezni őket? Vannak máshol erre példák, ugye? És ez is problémás. Úgy tűnik nekem, hogy ez eléggé lényegi kérdés, és bizony komoly gondolkozás és jó válaszokat igényel, és köszönöm a ebbeli nézeteiket. A másik kérdésem, vajon nem kéne aggasszon bennünket a tömegpusztító fegyverek terroristákhoz kezelésének veszélye. És itt különösen egyes nemzeti kormányok jelentettek problémát, akik esetleg átadnak ilyen fegyvereket, így vagy úgy terroristáknak. Lehet. Attól is félni, hogy persze, hogy teherautóval belehajtanak a tömegbe, az borzasztó dolog, de ennek a kihatása ezek viszonylag kicsik. Ha viszont tömegpusztító fegyverekre is gondolunk, akkor ez egészen más léptékű fenyegetést jelent. Ezzel is foglalkozni kell. Mi erről a meglátása? Köszönöm szépen. Először is az asszony kérdéseire válaszolnék. Ami a 50-70 ezeres becslést illeti, a nemzeti számokat konszolidáltuk, egységesítettük, ez azon személyek száma, akiről úgy gondoljuk, hogy radikalizálódtak. Minden országnak megvan a saját becslése, úgyhogy nehéz homogén becslést kapni, de tehát az egyes országok számait adtuk össze azon személyekkel kapcsolatban, akik az adott országban szerintük radikalizálódtak. Ez nem azt jelenti, hogy ők veszélyesek, vagy a hírszerzés őket nyomon követi. Körülbelül tízezer embert követnek nyomon, akiket potenciálisan veszélyesnek tartanak az Európai Unióban. Ami a szolgálatok nyomonkövetését illeti. Nos, hát ez egy olyan kifejezés, amely mögött különböző gyakorlatok húzódnak meg. Valójában itt nem nyomonkövetésről van szó, hanem figyelemmel követésről, hiszen a legtöbb esetben eléggé korlátozott eszközzel rendelkeznek a hírszerző szolgálatok. A nyomonkövetés tehát csak bizonyos távolságból való követést illet, úgy mondjuk, hogy közelebb kerülünk a telefonos, elektronikus kommunikációhoz, tehát az adatokat gyűjtjük be, azt elemezzük, kezeljük, hiszen nincsen eszközünk arra, hogy fizikailag is kövessük a potenciálisan veszélyes személyeket. Most arról nem beszélnék, hogy hány személyt követnek valóban fizikailag is, nincsen erre szükség, csak annyit mondanék, hogy nagyon sok eszközt jelent a nyomonkövetés a hírszerzés szempontjából. Ami egy dzsihadista személyesítét illeti, egy francia szír szeméről van szó, aki Belgiumban tartózkodott, Brüsszelben. Ő az egyik alapítója egy vallás, vallásos központnak Molenbeekben. Ez egy olyan eset, amely mindenképpen magyarázatot igényel a hatóságok részéről. Egyelőre annyit tudunk, hogy ezt a szemét a nemzeti területen kihallgatták, hogy a török hatóságok adták át, vagy a Franciaországon keresztül került-e ide, ezt nem tudom megválaszolni. Gondolom, hogy igen, de egyelőre, egyelőre. A különböző megjegyzései között beszélt a PNR-ről, az utas nyilvántartásról. Nos, vannak országok, amelyek ellenzik az utasok adataival kapcsolatos adatkezelést. Ez egyfajta intézményes logikát tükröz. Én ezt értem, és értettem korábban is, és emiatt blokkolták ezt az ügyet. De nem csak ez az oka ennek. Vannak olyan országok, ahol, ahol másként értelmezik a fenyegetést, a terrorizmus fenyegetését, úgy gondolják, hogy őket nem érinti ez a kérdés. Ők nem feltétlenül ugyanazon szándékkal rendelkeznek, mint mi, hogy gyorsan kell lépnünk. Tehát vannak olyan országok, akik hezitálnak, akik kerékkötők, és bizonyos szempontból nem akarják a nemzeti adatokat kiadni a dzsihadistákról, vagy más kapcsolódó helyzetről. A nemzetközi törvényszék nagyon jó ötlet. Bizonyos országokban már létezik is. Elképzelhető lenne az, hogy a nemzetközi büntetőjogra is kiterjesszék az illetékességüket, mint ahogy azt Száhellel kapcsolatban megtették, ahol a dzsihadista személyeket így hatékonyan el lehetett ítélni, ezen törvényszék előtt, és el is ítélték háborús bűnökért ott a helyszínen. Az ott elkövetett bűneikért. Ez hatékony fellépés volt, és itt elkerülhettük azt, hogy a helyi bíróságok ítélkezzenek, hiszen biztos, hogy Irakban már ilyenek vannak, és biztos, hogy Szíriában is vannak különböző ilyen frakciók. politikai konszenzus ezzel kapcsolatban nincsen az ENSZ biztonsági tanácsában sem. Önök is tudják, hogy bizonyos államok ellenzik szinte automatikusan, szisztematikusan bizonyos kérdések tárgyalását a szír-iraki konfliktussal kapcsolatban. Ami a terrorizmus és a tömegpusztító fegyverek kérdését illeti, hát ez egyfajta mítosz. E, valóban eléggé hosszú életű mítoszról vagy tévhitről van itt szó, de nagyon is ellenálló ez a tévhit. Korábban kapcsolatot lehetett kialakítani, sporadikus kapcsolat volt a terrorista szervezetek és tömegpusztító programokban résztvevő személyek között. Operatív szinten soha nem láttunk olyat, hogy egy terrorista ilyen jellegű kalandba, mondhatjuk így, bocsátkozna erre mindig ugyanazt a példát hozom fel, ez szerintem nagyon is jól leírja a helyzetet. A szeptember 11-i merénylet genezise. Az eredeti terv egyáltalán nem az volt, mint ami aztán megvalósult, hogy az ikertornyokat rombolják le. A szeptember 11-i merénylet kitervelője az volt, hogy atomerőműveket támadjanak, többet egy időben az Egyesült Államokban. Sheikh Mohamed találkozott Osama Bin Ladennel, és elmondta ezen ötletét, és Bin Laden úgy reagált erre, hogy igen, hát papíron ez nagyon jónak tűnik, de nagyon sok az ismeretlen tényező, nagyon sok a változó, amit mi nem tartunk kézben. A szél ereje, az, hogy az atomerőmű központját egy polgárgéppel el lehet -e érni, és nem biztos az, hogy nagyon sok embert lehet így elérni vagy elpusztítani. Úgyhogy egyszerűen elutasította ezt a felvetést, mondván, hogy inkább valami stabilabb, hatékonyabb, biztonságosabb tervel álljon elő. És akkor ezek után került elő az ikertornyok gondolata, és azt már elfogadta. Ez azt jelenti, hogy valójában igen, próbálkoztak ezzel, de soha nem szisztematikus módon. Kísérleteztek bizonyos dolgokkal, Afganisztánban is, a kiképzőtáborokban sokan saját maguk is megsérültek ilyen kísérletek során, amikor is próbáltak a harcosok ott a helyszínen ilyen kísérleteket végezni, de valójában polgárokat soha nem értek el ezen merényletekkel, hiszen egyfajta szakértelmet igényelne ez, és ilyen szakértelemmel nem rendelkeznek. Ez túlságosan bonyolult szakértelem, és túlságosan esetleges. A terrorista csoportok opportunisták, és nem jönnek zavarba a bonyolult fellépési módoktól, ezt láthatjuk a helyszínen sajnálatos módon, tehát a leggyorsabb, a legegyszerűbb módszereket választják, és a leghatékonyabb módszereket. Ezért nem hiszek abban, hogy a terrorista csoportok hirtelen ilyen jellegű fegyverekhez nyúlnának. Elnök, köszönöm szépen! Megadom a szót két társelőadónknak, Monika Holmájer és Helga Stevens. Először Monika Holmájernek adom meg a szót, utána ketten szólnának még, és utána lezárom a listát, hiszen fél ötkorra kell zárni ezt a kérdést. Krisztina Winberg és egy további képviselő kért szót. Monika Holmeyer elsőként az egyik társelőadónk ő. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, és köszönöm szépen, Brizár úr, önnek, hogy lehetőséget teremtett arra, hogy megbeszéljük ezeket a kérdéseket önnál ma itt. Még várok a bevezetővel, hogy felvegye a fejhallgatóját. Köszönöm szépen, hogy eljött és beszélgetni tudunk. Az utolsó ponttal foglalkoznék én most. Számomra, mint jelentéstevő számára, az egyes kijelentések, például a brit és a francia kormány ellenmondásai, vagy amelyek aztán különböznek megint csak a német kormány nyilatkozataitól, nem feltétlenül szok egyszerűbbé a tartalmi munkát. Ám fontos, hogy a egyel, közös nevezőre hozzuk, hogy például mik a tömegpusztó fegyverek jelentete veszélyek. Kérdésem az, hogy miképpen lehetne preventívan, preventív módon megakadályozni, hogy ne jussanak ilyen ö, anyagok, atomfegyverek például a bűnözők kezébe. A nyomon követhetősége bizonyos anyagoknak, sugárzó anyagoknak, biológiai anyagoknak nagyon fontos volna. Egy olyan rendszer, ahol a nyom, anyagok nyomon követhetősége, a prevenció megvalósul, figyelemmel arra, hogy bizonyos anyagokat ne lehessen ellenőrzés nélkül határon átvinni. Ez lényegi fontosságú aspektusa volna a területnek. Anélkül, hogy a pusztító fegyverek kérdéséről egyfajta pánik eh, riasztást okoznánk. Másodszorban a nemzeti központi egységek, szakegységek, illetve a regionális egységek feltársának kérdése. Említették, hogy a polgármesterek, társadalmi szerveződések, NGO-k fontosak lehetnek. Egy hosszú vita van mögöttünk arról, hogy egyik, egyesek szerint egyik oldalon vannak a, a jók, és a, a rendvédelmi szervek úgymond a rosszak egy ilyen szembeállításban holott szükséges volna az, hogy a két fél teljes mértékben bízon egymásra, tehát a civil oldal és a rendvédelmi oldal. Egymást tájékoztassák folyamatosan, és a rendőrség is persze támogassa az NGO-kat, és tám- tájékoztassa őket, ahogy az NGO-k is tájékoztatják a rendőrséget. Itt, anélkül, hogy szembeállnának ezek. Ön hogy látja ezt a kérdéskört? másodszorban azt is látom, hogy sok esetben a nemzeti központosított szakegységek, terrorszolgálni speciális egységek nem mindig illeszkednek be a regionális rendvédelmi szervek működésébe és szervezetébe. Igaz, ez az Európollal kapcsolatban is, de Franciaországgal kapcsolatban is elmondták, hogy a regionális rendőrséggel intenzívebben kéne együttműködni, mi csak olyan dolgokat látnak ott helyben, amit mondjuk a központi rendvédelmi egység nem lát, nem is értesül róla, mert nem tűnik fel, nem olyan nagy horderejű egy-egy dolog. Helyben látják, központban nem. Ezzel kapcsolatban szeretném meghallgatni az értékelését, különös tekintettel arra, hogy a színrendszerhez való hozzáférés a sokszor terüstelmes egységek számára is korlátozott, mert a színrendszer az adott terror egységek hazájában hozzáférhető csak, és határon átnyúlóan nehéz ebből adatokat lekérni. Még egy utolsó kérdés. Hogy a muzulmánokat hogyan lehetne mozgósítani, úgymond. Említette, hogy 15-16 ezer aztán tízezer szám is elhangzott azokról az emberekről, akik konkrét veszélyt jelentenek az európai országokra, a társadalmakra. Említették azt is, hogy egy egész ökorendszer, ökoszisztéma van körülöttük. Hogyan illeszkedik az ez elleni fellépés az alapjogainkhoz, az, az, a, a férfi-nő egy, egy egyenlősége, a, az alapjogok a társadalmi, szociális alapjogok fenntartásában azok az emberek, akik hozzánk jönnek, vagy nálunk élnek muzulmánként, hogyan tudják a saját értékkánonjukat ehhez illeszteni, és hogyan tudunk egy közös értékrendet úgy felállítani, nevezzük azt keresztény, zsidó keresztény, buddhista, vagy akármi ö, ilyen ö, értékrendszernek, amely az a viselkedés a személyes célok meghatározásának alapvetülete kell legyen. Hogyha a körkérdések eredményeit nézem, belga, német és francia kérdőívek is kérdezték, sok esetben a férfinő egyenlőségre nemet mond a muzulmán. Vagy hogy inkább bírósághoz fordulnának, vagy egy imámhoz, akkor 95% a muzulmánok itt élő azt mondta, hogy inkább az imám döntését fogadnák el, és nem az Európai Bíróság, nem, nem a bíróságát. Ilyet. Tehát valóban hiszünk abban, hisznek ezek az emberek, hogy közös értékek alapján lehet megszervezni a társadalmat, hiszen a terroristák ökoszisztémája akkor működik jól, hogyha az emberek nem vallanak világos értékeket, ha az értékek világosak és egységesek, meghal az ökoszisztéma. Ezzel kapcsolatban mit ön? Une foule de questions. <laughs> Excusez. Kérdések egész sora. Igen, nos, válaszolok is ezekre. Az egyszerűbbekkel kezdem. az nem. Ami a hozzáférést illeti, hogy a terroristák, a atom vagy vegyi fegyverekhez férjenek hozzá. Az atomfegyverekről már beszéltem. Engem az aggaszt, hogy esetlegesen egy terrorista a prekurzor robbanószerekhez hozzáférjen. Európában elfogadtak egy joganyagot, a különböző európai országok pedig alkalmazzák is ezt, miszerint ha valaki egy vegyi cikk boltban ilyen szerekkel kapcsolatos vásárlásokat akar elkövetni. Nos, ez, ezt akkor leszabályoztuk, de a virtuális világra ezen szabályok már nem alkalmazandóak. Tehát továbbra is a terroristák TLTP-t és nagyon is komoly robbanó anyagokat vásárolhatnak az interneten. Ez egy olyan konkrét pont, amelyek kapcsolatban Európa és a tagállamok még javíthatnak a helyzeten. Figyelembe kell venni ezt a tényt, és kicsit a jogalkotókat azzal vádoljuk, hogy a logikájuk, a saját logikájukat követik, és gyakran ez a logika eltávolodott a valóságtól. Ami a helyi tervekkel kapcsolatos bizalmat illeti, nos, ez egy egészen új jelenség, és nem sikerült feltétlenül a tagállamoknak ezzel foglalkozni. Itt nem rendőrségi problémáról van szó. A radikalizáció nem rendőrségi probléma, itt gondolatokról van szó. Emiatt senkit sem vádolhatunk. Hogyha bármilyen ö, gyanú felmerül azzal kapcsolatban, hogy egy esetleges ö, terrorista cselekményben részt akar venni valaki, akkor előzetes ö, fogságba kerül, nincsen gond. De ez itt egy sokkal diffúz a probléma, nem rendőrségi probléma. Természetesen az állami szervekhez való tartozás és a helyi szinten valóban leginkább aktív szereplők kérdését illeti, akik ott valóban felléphetnek a radikalizáció ellenében. Nos, inkább ilyen jellegű problémákról beszélünk, nem rendőrségi problémáról. Ami a terrorizmus kérdését jelíti. Franciaországban most van kialakulóban egy rendszer, és nagyobb lesz a koordináció. Akár lehet az is, hogy fuzionálják a különböző terrorista ellenes csoportokat, egységeket. Európai szinten is elképzelhető lenne mindez, hiszen a fenyegetés határon átnyúló, ez a természetéből adódik, hiszen itt határokat átlépő személyekről beszélünk. Végül pedig nagyon is marginális jelenséggel van itt dolgunk. A muzulmánok nagy többsége az országainkban teljes mértékben elfogadják a mi értékrendünket és a demokratikus értékeket. Ez egy marginális probléma. Olyan személyekről van szó, akik szándékosan a társadalom peremére kerülnek, és követeléseik vannak. Vallásos, ideológiai követeléseik, amelyeknek semmi közük a muzulmánok nagy többségéhez. Tehát nem szabad összekeverni ezt a két tábort. Nem arról van itt szó, hogy a muzulmánok elleneznék a demokratikus értékeket, itt olyan egyénekről van szó, akik politikai, ideológiai logikát követnek, követeléseik vannak. Ennyi. Tehát ilyen szinten kell ezt kezelni. Nagyon is szigorúan, és mindig, hogyan is fogalmazzak, teljes mértékben tiszteletben kell tartanunk a demokratikus értékeinket, és bizonyos országokkal kapcsolatban pedig a köztársaság értékeket. Ennek köszönöm szépen. Helga Stevensnek adom meg a szót a másik társelőadónknak. Eh, hartelijk bedankt, voorzitter. Goedenamiddag. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm mindenkinek, és köszönöm önnek, hogy eljött, Brizet úr. Sajnos ezért egyet kell értenem önnel abban, hogy 2018-ban a terrorizmus elleni harcban nem tettünk meg mi mindent, sőt, épp ellenkezőleg komoly kihívások és bonyolult kihívások állnak előttünk. Egyik ilyen kihívás a külső határok, az EU külső határnak védelme, és ez úgy tűnik a szakpolitikáink számára nem eléggé tudatosult, holott a szíriai vagy visszatérő harcosok szerepe a párizsi támadásokban fel kellett volna hívni ezt a figyelmet. És az is, hogy jöttek bizony Európába, Magyarországon keresztül például szíriai menekültek között olyanok, akik aztán ö, részt vettek terrorista támadásokban, illetve kiképzésében és tanításában ezeknek az embereknek. Tehát meg elmondanám, milyen lehet milyen hibákat, hiányosságokat lát a külső határok védelmében, és mit ajánl annak érdekében, hogy ezekre a hibákra, ezekre a még fennálló résekre reagáljunk, akár a jelentésünkben is megjelentve azt, amit most írunk. Ennek köszönöm, Helga. Brizer úr. Rendkívül érdekes kérdés, ezt köszönöm szépen. A terrorizmus elemzési központ, amelynek elnöke vagyok, bizonyos információkat napvilágra kerített a november 13-ai merénylet után a migránsokhoz keveredve 2015 nyarán a Balkánon keresztül, Szerbián, Macedónián, Magyarországon keresztül kerültek Ausztriába, Németországba terroristák. Ez egy rendkívül fontos kérdés. Ön is kiemelt azt a tényt, hogy Európa előrelépett ezen kérdések kapcsolatban, a Schengeni kódexet határkódexet módosította. Ha tovább akarunk lépni, akkor nagyon fontos figyelembe venni, hogy a terroristák is másként járnak el. Ők maguk is alkalmazkodtak ahhoz, hogy szisztematikusan ellenőrzik a határokat a migrációs útvonalakon. Tehát ők maguk megváltoztatták a hozzáférésüket. Azt látjuk, és most csak a folyamat elején járunk, de azért szeretném ezt kiemelni, hogy bizonyos személyek, terrorista csoportok pontosabban, Törökországban hozzáférnek hamis török útlevelekhez, és ezen hamis útleveleknek köszönhetően aztán turista utazásra hivatkozván eljutnak az Európai Unióba, például Bulgárián keresztül. Tehát ez egy új irány, amely egy bizonyos ideje már megnyílt a terrorista szervezetek felé, és ezen eszközökkel jutnak el Európába azzal a céllal, hogy itt merényleteket kövessenek el. Most nem akarok további részletekbe bocsátkozni, további példákat adni, de ez mindenképpen egy létező jelenség. Visszatérnék arra, hogy a terroristák a migráns útvonalat hogyan használták ki korábban. Ez egyfajta stratégia, globális, szándékos stratégia volt részükről. Kalifátust, államot akartak létrehozni, területi határokkal, egyfajta lakossággal, egy bizonyos lakossággal. Aztán elindult a migrációs válság, és a szíriaiaknak, az irakiaknak, ők azt mondták, hogy nem, ne utazzanak el. Ehhez képest, és ezt mi is láttuk, ők maguk is egészen megváltoztatták az operatív rendszerüket a merényletek után. Ahelyett, hogy az egyéneknek azt mondták volna, akik csak pár hétig voltak a hadszintereken, hogy visszatérjenek a származási országba, tehát nagyon gyorsan képezték ki őket, európai útlevéllel rendelkező személyekről beszélünk itt, rájöttek, hogy ezen személyek nem voltak eléggé kiképezve arra, hogy Európában merényletet kövessenek el. 2014 végén, 2015 elején különböző ö, meghiúsult merénylet tervezetekről tudunk. Az egyik balkáni ország 2015 júniusában megnyitotta a határait, és ugyanekkor tervezték a párizsi és a brüsszeli merényleteket. Volt két előös, akik felmérték, hogy hogyan ellenőrzik a határokat, hogy hol lehet, milyen szállodában lehet megszállni, stb. És ezzel az alkalommal éltek, és így az egész csoport 2015 nyarán utazott be Európába. Korábban az iszlám állam nem adott ki kommunikációt, közleményt politikai stratégiáról a migránsokkal kapcsolatban. Éppen ellenkezőleg inkább azt hangoztatták, hogy ne engedjenek a kísértésnek, maradjanak a kalifátus területén ezek a személyek. Elnök, köszönjük ezen pontosításokat. 2015-ös jelenségről beszélünk tehát, ami a példát illeti. Azt reméljük, hogy azóta már sikerült szorosabbra fűzni ezt a hálót. Az utolsó előtti képviselőnek adom meg a szót. Pár perc késéssel kezdtük az ülést, nem tudom, hogy önnek sietnie kell-e az állomásra, mert most nincsen olyan sok vonat. Maitének adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Spanyolul fogok hozzászólni. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt az expozéja. Én is csatlakozom azokhoz, akik gratulálnak öntek. Említette, hogy a finanszírozásnak többféle formája van, a többféle ö, merénylet típusnak is többféle finanszírozása van. Szerencsére, mondom ezt, szerencsére nem mindenkinek van arra lehetősége, nem minden terrorista jelöltnek, hogy komoly, komoly kárt, illetve sérüléseket okozó fegyvereket hozzanak létre. A gond az, hogy nem igazán tudjuk nyomon követni, hogy a pénz hogyan jut el azokhoz a személyekhez, azokhoz a közösségekhez, akik elkövetik ezeket a merényleteket. És azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat segítene, önöknek is, nekünk is, hogyha ezeket az ökoszisztémákat, ezeket a szociális ökoszisztémákat meg tudnánk fejteni, föl tudnánk meg tudnánk fékezni ennek a pénz, ezeknek a pénzösszegeknek a folyását, és nagyon-nagyon sokat várunk ettől. Lenne még egy kérdésem, önök ugye Franciaországban különböző közösségeket elemeznek, észleltek észleltek olyat, hogy egyfajta mikrozsarolás létezik, tehát egyfajta sápot szednek be? Elképzelhető, hogy megfelelő mennyiségű félelmet generált az ideológia ahhoz, hogy ezt a úgynevezett különleges adót vagy plusz sápot szedjék be az érintett közösségektől. Szeretném tudni, hogy vannak-e olyan közösségek, ahol nehéz a nehéz a vallási radikalizációtól a ilyen típusú fanadi, elkülöníteni az ilyen típusú fanatizmust, a terrorizmust, mert vannak olyanok, akik vallási szempontból radi, rad, radikálisak, mások viszont ugye átesnek a ló túloldalára, és erőszakos cselekedeteket is végrehajtanak. Köszönöm a kérdését. Ami a radikalizáció gyökereit illeti, hát nagyon sok ilyen van. Nincsen egy pontos tipológiája, egységes tipológiája. Ami azon eseteket illeti, amikor a terroristává vált személyek bűnözők voltak korábban, hát sok ilyen eset van, de ez nem újdonság mindig is volt egy ilyen jelenség, amikor ez a két világ kapcsolatban áll folyamatosan. Láthattuk a közelmúltbeli merényleteknél is, hogy a logisztikai támogatásban résztvevők az ilyen kis stílű bűnözőkhöz tartozott, vagy szervezett bűnözéshez is akár adott esetben. De ami a kérdését illeti, az ilyen mikroszintű zsarolás Belgiumban vagy más európai országokban nem igazán jellemző vagy tipikus. Ami ezen mikroszintű pénzbehajtást illeti, ez alkalmas arra, hogy például a hadszintérre való utazást finanszírozza, vagy ilyen rendkívül kezdetleges eszközökkel végrehajtott merényleteket finanszírozza. De az országainkban ilyen jellegű pénzbehajtást a terrorista szervezetek részéről eddig nem érzékeltünk. Krisztina Winberg lezárja ezt a sort. Frő ordförande, och Köszönöm szépen, svédül fog beszélni. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm Bizár úr az eddig mondottakat. Ahhoz kapcsolódik, amit Helga Stevens mondott az imént nagy 2015-16-ban nagy migrációs hullámok érkeztek Európában. Tudtuk, hogy ezzel nagy tömeggel terroristák is jönnek. Ö, utánkövető kérdésem az, hogy említette a határellenőrzések problémáját, és történt is határellenőrzés bizonyos igen. Május 12-ig nem tudjuk, adott esetben sem visszavenni a határőrizetet, ha csak nem változtatunk a Schengeni kódexen. Tehát újabb migrációs hullámok esetén kockázatot jelent ezt. ezt valaki elemezte ezt a kockázatot, hogy nem tudjuk megfenntartani a határőrizetet? Aztán említett új kihívásokat is. Hát a kihívásokat én inkább fenyegetésnek nevezném. Ott látok fenyegetést, ahol úgy jönnek be emberek, tömegesen, az elmúlt években, menekült kérelemmel, amelyre nem is jogosultak jó részt, és ha ezt elutasítják, akkor eltűnnek Európában, és illegálisan folytatják az életüket. Például a berlini karácsonyi piacon az, az elkövető szintén egy eltűnt elutasított menedékkérő volt. Svédországban is volt egy támadás tavaly, hasonló ember, akinek elutasították a menekérelmét és a radikalizálódott követel, máshol is látjuk ezt. Látják ezt a fenyegetést, és miképpen lépnek fel benne, ha látják, ellene, ha látják? Euh, Nos, a kérdésére válaszolván, minden országban saját politikát alakítottak ki ezen személyekre vonatkozóan. Több európai országban vannak, akik akiknek visszautasították a menedékkérését, de ott maradtak az adott országban, és őket nyomon követik a hatóságok, a nemzeti hatóságok, és vannak, akik, ön is tudja, mert erről beszélt, akár bűnügyi vagy terrorista tevékenységhez köthetők, és őket igazságügyi eszközökkel semlegesítették. Tehát minden egyes országnak megvan a saját politikája nem látok ilyen szinten közös politikát körvonalazódni. Visszatérnék arra, amit már mondtam, a terroristák valójában opportunista módon járnak el. A határ ellenőrzési eszközök hiányosságát használták ki, amely 2015-ben ideiglenesen a Balkánon megnyílt. Ezt kihasználták, és így juttattak be Európába olyan tapasztalt harcosokat, akik a hírszerzés által ismertek voltak, és a szervezet nagyon jól tudta, hogy ilyen hamis okmányokkal mégiscsak beutazhatnak szír, iraki okmányokkal bejuthatnak az Európai Unió területére. Láthattuk tehát, hogy a mi védelmi rendszerünk nem volt tökéletes, és a terrorista ellenfél kihasználta ezt a helyzetet, és így sikerült nagyon is pontos céllal a párizsi és a brüsszeli merényletek céljával így beutaztatni személyeket. Elnök, köszönöm szépen Jean-Charles Brizard, hogy eljött és válaszolt a kérdéseinkre, és ilyen pontos válaszokat adott. Ezek nagyon fontos, értékes adatok számunkra a jelentésünk megírásához. Hálás köszönet, hogy ennyire egyértelműen, koherensen nagyon érthetően válaszolt a kérdésekre. Még egyszer hálás köszönet ezért, és remélem, hogy sikeresen hazajut Párizsba. Jó utat kívánok! de changement. Ah, c'est bon. Mes chers collègues, euh, je vous demande. Tisztelt kollégák, kérem, foglaljanak ismét helyet, hiszen következik a második félidő. Rafael Malenyini a vendégünk, aki Belgiumban, ezt el kell mondjam, az ügyészségen dolgozik, illetve a terroristák finanszírozás elleni harccal foglalkozik. Az Európai Unió különböző intézkedéseket hozott létre a, a terroristák finanszírozás elleni külön, eh, külön, küzdelemben. Tehát ez egy olyan eh, intézkedés csomag, amely eh, megfelel az ENSZ ezen irányú tevékenységének, illetve egy olyan európai csoport kéréseinek, akik akik szintén ezzel foglalkoznak, tehát a pénzügyi akció munkacsoportról van szó. Különböző nyomozások, polgári bűn, bűnözéssel kapcsolatos esetekben is foglalkozik ilyen kérdésekkel vendégünk, illetve a pénzmosás, kérdésében a különböző összegek, pénzösszegek befagyasztásával kapcsolatban, és nagyon sok mindent fog nekünk mondani a vendégünk. Egyébként ezzel a kérdésekkel itt is foglalkozunk az Európai Unióban. 2016. februárjában döntés született arról, az úgynevezett follow the money elvről, hogy a pénz nyomát követni kell, tehát a pénzügyi a gyanús pénzügyi folyamatokat nyomon kell követni. Ennek a tervnek része volt az is, hogy az európai pénzügyi munkacsoport munkáját megkönnyítsük, illetve nagyon fontos az is, hogy a pénzmosás ellen felvegyük a harcot. Ugye közös definíciókat, közös szankciókat hozunk létre Európában, és ez segít a bírói együttműködésben is. Málini úr Önnek nagyon nagy tapasztalata van ebben a kérdésben. Az operatív oldaláról is ismeri ezt a kérdést. És ez a mi szakbizottságunk számára rendkívül fontos, hogyha megengedi, akkor körülbelül 20 percre megadnám önnek a szót, utána pedig nem tudom, hogy elfogadható ön számára a pingpong módszer, igen, fel is, fel, fel, fel is készültem, még tollat is hoztam magammal. Megfelelő lesz ez a módszer. Köszönöm szépen. Akkor jól értettem, hogy 20 percig beszélhetek? Próbálom tehát rövidre fogni a mondandómat. Nagyon fontos, hogy eh, jobban megismerjük a konkrét helyzetet a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatban. Röviden, bevezetném a helyzetet. Milyen jelenlegi jogszabályok léteznek Belgiumban? Tehát beszélhetek akár európai jogról is, hiszen alapvetően európai jogból származó intéz, intézkedések ezek, erről szól, ennek szólnék először, utána pedig arról beszélnék, hogy milyen hibái vannak a jelenlegi rendszernek, illetve milyen előnyei, két példát is fogok mondani ezzel kapcsolatban. Aztán arról fogok beszélni, hogy a dzsihadista harcosoknak, a Foreign Terrorist Fightereknek, az FTF-eknek a finanszírozása pontosan hogyan történik, és láthatjuk majd azt, hogy itt az európai bírói, illetve rendőrség együttműködés mennyire hatékony, itt is különböző példákat fogok hozni különböző tagállamokból, van egy eh, francia-belga esetünk például. Utána pedig arról fogok beszélni, hogy a terrorizmus finanszírozása horizontális kérdés, Tehát nem csupán magának a terrorizmusnak a finanszírozásáról van szó, hanem általános értelemben kell gondolnunk a terrorizmusra, tehát általában a finanszírozás kérdése merül fel. Vonjunk tehát mérleget, hol is tartunk. Térjünk vissza a kezdetekhez. A terrorizmus finanszírozás elleni harc vagy akkor kezdődött, vagy akkor erősödött meg, amikor 2001. szeptember 11-én megtámadták az Egyesült Államokat. Bush elnök akkor a pénzügyi dzsihádról beszélt. 2001. szeptember 28-án az ENSZ biztonsági tanácsa már hozott erről egy határozatot, melynek értelmében a tagállamok, az ENSZ tagállamai harcolnak a, finanszír, a terrorizmus finanszírozása ellen. Itt a vagyon befagyasztás az egyik alapvető eszköz. Ez egy 2001-es szeptemberi határozat, tehát mi is ebből az alapelvből indulunk ki. Lehet, hogy az alapvetésük egy kicsit téves volt, mert abból indultunk ki, hogy a terroristáknak nagyon nagy összegekre van szükség ahhoz, hogy terrorista cselekményeket hajtsanak végre és azt gondoltuk, hogy a klasszikus banki körforgásba folynak majd ők is bele. A legutóbbi tanulmányok és példák azt mutatják, hogy nagyon korlátozott, vagy akár elhanyagolható pénzügyi forrásokból is végre lehet hajtani terrorcselekményeket, tehát a terroristáknak nem kell feltétlenül komolyabb pénzösszeggel rendelkeznie, és láthatjuk, hogy aszimmetrikus jelenségről van szó, tehát a felhasznált pénzösszeg nem áll egyenes arányban azzal, hogy milyen kárt okoz az a megcélzott ország számára egy-egy terrorcselekmény. Például szeptember 11-i támadás 200 és 500 ezer dollár közötti összeget használtak fel ehhez az elkövetők, és az Egyesült, viszont az Egyesült Államok 1000 milliárd dollárnyi kárt szenvedett el. Tehát ebben fogható meg az, az asszimetria a felhasznált összegek, illetve az okozott kár között. Volt egy olyan alapvetésünk, illetve van egy olyan alapvetésünk is, hogy nem feltétlenül kell nagy összegekre, nem szorul nagy összegekre a cselekmények végrehajtása, hogy egy terrorista szövetkezet, vagy terrorista szervezet, hiszen itt más költségekről is szó van, például egész egyszerűen a, a szervezet fenntartása, tehát a tagjainak fenntartása, a költségei, illetve a propaganda. A propagandával kapcsolatban lenne egy belga eset, a PKK, ez egy kurd szerv, szervezet, a költségvetésének 80%-át körülbelül propaganda célokra költi el. Ennyit a terrorista szervezetekről. Vannak bizonyos korlátai a jelenlegi szankcióknak. Peter Neumann 2007-ben egy cikket, tanulmányt jelentetett meg. Ugye beszéltünk az előbb a Follow the Money-ról, nos, ez a cikk, ez a Neumann cikk, arról szól, hogy don't follow the money, tehát nem feltétlenül kell követni a pénzt. 2015-ben az iszlám állam 1,7 milliárdos, milliárd dolláros költségvetéssel rendelkezett, ez volt akkor a leggazdagabb terrorista szervezet. És 2015-ben az összes terrorista szervezet esetében körülbelül 600 millió dollárt sikerült befagyasztani. Tehát nagyon nagy a különbség, nagyságrendi különbség van a között, hogy mit sikerült befagyasztani, és hogy mekkora összegekkel, alapokkal rendelkeznek a terrorista szervezetek. Ugyanez a Péter Neumann azt írja, hogy a pénzügyi rendszer megfigyelésével nagyon sok mindent el lehet érni, valójában nem a klasszikus rendszereket használják ezek a terrorista szervezetek, például az iszlám állam. Péter Najman egy kontraproduktív dologra is felhívja a figyelmünket. Egyes pénz küldő szolgálatok nem hallandóak úgynevezett kockázatos országokkal dolgozni, például Szomáliával. Most Szomália esetében ez egy nagyon komoly gondot jelent, mert a szomáliai lakosság 40%-a csak úgy tudja magát fenntartani, hogyha külföldről érkező pénz, fizet, pénzösszegeket felhasználják. Tehát alapvetően nem a bankrendszeren keresztül finanszírozza magát az iszlám állam, hanem az általuk ellenőrzött területeken keresztül elkoboznak bizonyos javakat az ott élőktől, felhasználják a ásványkincseket, illetve más módon használják a helyi gazdaságot. Egy kvázi államról van szó, és egy kvázi államnak is vannak működési költségei, tehát a, például a tanároknak, a tanítóknak, vagy az állam gépezet fenntartásának is vannak költségei. Ez a fajta finanszírozás szintén láthatatlan a belga vagy az európai hatóságok számára. Én egyáltalán nem, rá, nem látok rá arra, hogy ezzel kapcsolatban milyen pénzmozgások történtek Szíriában vagy Irakban. A szíriai irati övezetben nem csak a terrorizmus elleni finanszírozás elvén léptünk fel, hanem a különböző embargókon keresztül, illetve a fegyveres fellépéseket is említem. Peter Neumann egy példával él, egy amerikai bombázás 2016. januárjában. Egy, egy, amerikai, egy iszlám állam által üzemeltetett raktárat robolt össze, ahol több milliárdnyi készpénzt tartott, több millió dollárnyi készpénzt tartottak, tartott az iszlám állam. Tehát e, ennek van értelme ilyen pontos katonai fellépéseknek. Talán nem újdonság önök, az önök számára, hogy nagyon csekély összegekkel tudunk csak harcolni a terroristák finanszírozása ellen. 94 és 2013 között 40 terrorista sejtet tanulmányoztak, tanulmányoztak, és arra jutottak, hogy csupán ezer dollárnyi költségvetésből dolgozik egy-egy terrorista sejt, amikor előkészítenek egy cselekményt, egy terrorista cselekményt. És nagyon sokszor a személyes vagyonukat élik fel a terroristák, és az esetek negyedében használták csak fel a terroristák magától a terrorista szervezettől származó összegeket, tehát általában a saját, össz, saját vagyonukat használják fel ilyenkor a terroristák, ezért is nehéz, ezért is nehéz felfedni, illetve nyomon követni ezeket a pénzmozgásokat, illetve saját vagyonról van szó. Nos, a párizsi 2015. november 13-ig terrortámadásnak volt valószínűleg a legnagyobb a költségvetése. 82 ezer euró körüli összegre kell gondolnunk, ennyibe került a 2015-ös november 13-i párizsi merénylet. Egyébként ez nem számít, e-, ennél sokkal olcsóbb merényletek is ismertek, például a 2016-os nidzai merényletnek 86 áldozata volt, de hát csak a kamionnak a kibérlését kellett kifizetni, vagy ott van a berlini merénylet 2016-ban, a decemberi karácsonyi vásári merénylet 12 halott, és itt még a kamion sem kellett kibérelni, hiszen azt lopták. Aztán 2016-ban Sárlóraban, Belgiumban is volt egy merénylet, két rendőr sérült meg. Ennek gyakorlatilag nem volt semmilyen költsége, hiszen egy kést használtak, aztán a brüsszeli Gare a központi pályaudvaron is volt egy volt egy merénylet 2017-ben, 17-ben egy házi készítésű bombáról van szó, valószínűleg néhány száz euróból meg lehetett oldani, tehát csak egy, egy csak néhány csavart, illetve gáztartályt kellett, meg egy, meg egy egyéb tartályt kellett megvásárolni az elkövetőnek. Szerencsére nem volt működőképes a szerkezet. Nagyon nehéz tehát a terrorizmus finanszírozása ellen harcolni. Nagyon komoly korlátai vannak a jelenlegi módszernek, és a legfőbb módszerünk jelenleg a megelőzés. Hát ennyit a kötöttségekről, de azért azt nem mondanám, hogy nincs értelme annak, amit csinálunk, sőt, két példával illusztrálnám, hogy miért gondolom ezt. Ezekben az esetekben elég sikeresen sikerült felhasználni az intézkedés csomagunkat, 2013-as esetről van szó, nem is bonyolult az eset. A francia hatóságok, a belga hatóságokat értesítettek arra, hogy két libanoni zaventeme repülőtéren egy libanoni járatra szállnának föl, és arra, szóli, arra kérték, vagy azt azt kérték a belga hatóságoktól, hogy eh, alaposan ellenőrizzék a csomagukat. A belga hatóságok 1 millió eurót eh, találtak a csomagban, készpénzben nem tudta, nem tudta a két libanoni elmondani, hogy honnan származik a pénzt. Azt sem sikerült bebizonyítani, hogy eh, kap, voltak-e kapcsolatban terrorista szervezettel. Természetesen nagyon gyanúsak voltak ilyen szempontból, de nem sikerült ezt bebizonyítani. Viszont a pénzmosás elleni rendelet lehetővé tette azt, hogy ezeket a személyeket elítéljék. Azt hiszem ki, három év letöltendő börtönbüntetésre ütélték őket. Tehát mondom, a pénzmosás elleni jogszabályok is hasznosak, és van egy 2005-ös olyan európai rendelet is, amely a készpénz ellenőrzésére vonatkozik. Ez a két jogszabály tette lehetővé azt, hogy ezeket a személyeket megállítsák. Másik példa a jelenlegi szabályok hasznosságára. Belga ügy szintén 2012. novemberből származik, a a belga bírói rendszer megkapja azt az információt, hogy két személy a PKK kurd szervezet nevében ö, hajt be pénzt. Körülbelül 300 ezer eurót gyűjtöttek össze. Egyébként jelenleg is ö, folyik a nyomozás ö, ezen ö, ügyben, nem sokára Liesben tárgyalni fogják. Ez a belga büntető törvénykönyv 141, 140-es cikkére vonatkozik, egyfajta kampányát hajtottak végre, ez azt jelenti, hogy mint hogyha egy különleges adót vetettek volna ki a Belgiumban élő kurdokra, tehát a diaspora, a diaspora tagjaira, akár az éves jövedelmük 10%-át is be kellett fizetni a Belgiumban élő, élő kurdoknak, ennek a szervezetnek. Nos, a belga jogban nem egyértelmű, hogy a PKK terrorista szervezete vagy nem, hogyha az az ítélet születik, hogy nem terrorista szervezetről van szó, akkor szintén lehet azzal az érvel élni, hogy ezek a személyek nem tudtak arról beszámolni, vagy azt bebizonyítani, hogy honnan érkezett eh, ez a pénz, miért rendelkeztek 300 ezer euróval, mennyiben legális-e. Tehát itt is működőképes volt a jelenlegi szabályrendszer. És sikerült ezzel megállítani a terrorizmus finanszírozását ebben az esetben. Következnek a külföldi harcosok, foreign terrorist fighters, dzsihadisták, az imént beszéltünk arról, hogy több európai polgár is eljutott Szíriába, Irakban, és az iszlám államhoz csatlakozott Belgiumban. Körülbelül 400 emberről van szó, tehát 400 ember jutott el Szíriába vagy Irakba. Az utazást, illetve az ott tartózkodást általában saját vagyonukból finanszírozták, sokszor a különböző szociális juttatásokból finanszírozták ezt, sokszor itt munkanélküli személyekről van szó, akik a munkanélküli segít használták fel erre, és sokszor több hónap telik el a között, hogy ezek a személyek elhagyják Belgiumot, illetve hogy a belga hatóságok leállítják a szociális juttatások fizetését. Tehát Belgiumban mikor erről a problémáról amikor eh, ezzel a problémával szembesültünk, akkor az volt a prioritás, hogy mi hamarabb leállítsuk a szociális juttatásokat ezeknek a személyeknek. Először azt az információt kaptunk, hogy eh, fizetést kapnak a dzsihadisták az iszlám államtól, de az embargó intézkedések, illetve a különböző katonai csapások valószínűleg nehéz pénzügyi helyzetet állítottak elő, vagy hoztak létre az iszlám állam számára, és ezért ezek az emberek, a dzsihadisták otthonról kértek pénzt, a családjuktól, barátaiktól, és ilyenkor küldték el a szociális juttatásokat a családtagok. Amikor értesültünk erről a jelenségről, tehát hogy belga vagy európai polgárok a dzsihadistáknak pénzt küldenek, többféle eszközt vetettünk be, az Európollal együttműködtünk, illetve a különböző pénzküldő szolgálatokkal is, így sikerült felderíteni, hogy pontosan hogy zajlik ez a finanszírozási kör. Ezt Simeon Walletnak is hívjuk. Tehát itt alapvetően pénzbegyűjtőkön keresztül működik ez. Hogy történik mindez? Hogy jut el Belgiumból a hogyan jut el az összeg Belgiumból a belga dzsihadistáig Irakban vagy Szíriában, általában a Western Union vagy hasonló típusú pénzküldő szolgálatokat használják. Elküldik a pénzt Belgiumból a Western Unionon keresztül egy pénzbegyűjtőhöz, Törökországban vagy Libanonban. Utána ezt a végső felhasználóhoz küldik el, aki maga a dzsihadista. Különböző nyomozásokat végeztünk, a dzsihadista aztán a Whatsappon vagy hasonló módszereken keresztül megkeresi a belga családtagot, és utasításokat ad, pontosan mikor kell elküldeni a pénzt, hova, kinek, Törökországba vagy Libanonba. Amikor megérkezik a kérdéses pénzösszeg Törökországba vagy Libanonba, valószínűleg Szíriába vagy Irakba kerül el ez a pénz, avagy az Awala rendszeren keresztül jut ez el a megfelelő személyhez. Egyébként az iszlám állam adót vet ki a pénzügyi tranzakciókra, ezáltal tehát, hogyha valaki Belgiumból vagy máshonnan pénzt küld ezeknek az embereknek, közvetve támogatja az iszlám államot és a terrorista tevékenységet is. Egyébként nem volt olyan nehéz felderíteni ezt az egész pénzforgalmat, hiszen lehetséges volt követni a pénzküldő szolgálatok útvonalát. Rövid időn belül, mindenféle ok nélkül több helyről érkeztek komolyabb pénzösszegek a pénzvegyűjtőkhöz. Sokszor 80 ezer eurón felüli összegek érkeztek az EU-ból, vagy Kamerunból, máshonnan. Mint említettem, tehát nem csak Európából érkeztek ilyen átutalások. Kaptunk egy listát, vagy létrehoztunk egy listát ezután ezekről a pénzbegyűjtőkről, és minden tagállam elkezdhetett foglalkozni azokkal a pénzküldeményekkel, amelyek a saját területéről indultak. Tehát az én esetemben én a belga pénzküldőket próbáltam felderíteni, megnéztük azt, hogy honnan érkeztek pontosan, tehát kitől érkeztek Belgiumból ezek a pénzösszegek, aztán megnéztük azt is, hogy a Belgiumból utalt összegek, ugye elérkeztek egy pénzbegyűjtőhöz, megnéztük még, hogy a pénzbegyűjtő honnan máshonnan kapott még, összegeket, tehát egy egész rendszert tudtunk így feltárni. Belgiumban van egy pénzügyi felderítő rendszerünk, a CTIF, felderítette, felderítettük, hogy kik azok a személyek, akik a Syrian Walleton belül küldtek valakinek dzsihadistának pénzt, és minden egyes esetben elindítottunk egy nyomozást, tehát minden egyes olyan személy esetében, akik pénzt küldött dzsihadista harcosnak. Minden egyes esetet külön tárgyalunk. Nézzük, milyen ítéletek születtek. 2018-ban a Dendermondai Bíróság mondott ki egy ítéletet, egy dzsihadista édesanyját, illetve testvérét büntették meg, akik kb. 10 ezer eurót küldtek a dzsihadistának, aki ezzel egy fegyvert vásárolt. Az édesanyát 12 hónapra ítélték, felfüggesztve a testvért pedig 8 hónap börtönbüntetésre. Említettem, ez egy európai probléma, más európai országokban más ítéletek születtek, például Párizsban 2017-ben dzsihadista anyukáját két éves börtönbüntetésre ítélték Nagy-Britanniában vagy Angliában, sokkal szigorúbbak, hiszen ott egy 219 fontos összegről van szó, amit egy nagybácsi küldött el egy dzsihadistának, két év három hónapra ítélték ezt a nagybácsit, aki a Syrian Bolit rendszert használta, aztán a Hollandiában 1000 euró elküldéséért 12 hónap járt. De mit tettem, tehát európai jelenségről van szó, és a, a bíró, illetve a rendőrség együttműködésnek számos eszköze volt, én úgy gondolom, hogy eléggé sikeresen voltak felhasználhatóak ezek az eszközök. Az Europol és a Western Union is együttműködött. Tőlük kaptuk, először, tőlük kaptuk először egy listát, ez alapján indultak el a tagállamok, és nagyon fontos az, hogy a bírói hatóságok is tudatában legyenek ennek a kérdésnek. Számos együttesülésre került sor a különböző szervek között, és egy és az a rendszer alakult ki, hogy minden egyes tagállam fellép majd azok ellen a személyek ellen, akik az adott ország területéről küldtek pénzt. Aztán az eurojust is együttműködtünk. Én a Syrian Wallet kérdéseit, vagy eseteit elemzem, és láthattam, hogy Belgiumból sok esetben küldtek pénzösszegeket, ilyenkor egy, hogy ezt egy ilyen esettel találkozom, akkor felhasználva a Schengeni Egyezmény hetes cikkét, ezt azonnal aktiválom, és elindítunk egy nyomozást. Tehát egyénileg vizsgáljuk ezeket az eseteket, a különböző tagállamok azonban együttműködnek, és szerintem ez a rendszer működőképes. Következő példa az együttműködésre. Ez az úgynevezett Lafarge eset. Bizonyára hallottak már erről. Jelenleg folyik a vizsgálat ebben az esetben, és vonatkozik rá természetesen a e, titoktartás. Belgiumban az ügyészséget én képviselem, és sokszor a francia sajtóból nagyon érdekes dolgokat olvasok erről, akár belga oldalról, akár francia oldalról kommentálják a nyomozást, úgyhogy az emberek tudatában van nekem a kérdésnek. Miről szól a Lafarge ügy? A Lafarge egy multinacionális cementgyár Szíriában, és azt hiszem, hogy 700 ezer eurós összeget költöttek a gyárra. Sajnálatos módon, de nem sokára, nem sokkal a tevékenység elkezdése után elkezdődött a szíriai háború, és ezután a cég pénzt kellett, hogy fizessen az iszlám állam tagjainak azért, hogy eljuthassanak, e, hogy használhassák a közutakat, eljuthassanak a, az üzemig, stb. stb. Nos, a szír gyárnak a korábbi dolgozói hívták fel erre a problémára a francia igazságszolgáltatás figyelmét. Valójában pontosan nem tudjuk, hogy mi is történik Szíriában, illetve Irakban. A sajtóból tudunk meg néha dolgokat, vagy eljutnak mindenféle mondák hozzánk innen-onnan, de hát konkrét tényeket nem nagyon tudunk. A Lafarge egy belga-francia ügy, a Lafarge-nak a igazgatói franciák, Úgyhogy ez alapvetően nem vonatkozott ránk, de az egyik részvényes, egy belga cég, GBL, ismert cég. Így aztán azt kérte tőlünk egy európai megkeresés során a francia fél, hogy mi is hajtsunk végre bizonyos intézkedéseket, aztán a belga hatóságok arra jutottak, hogy ugye megvan ennek a cég, az továbbra is folytatja a tevékenységét, és elképzelhető, hogy vannak olyan belga, vagy elképzelhető, hogy vannak olyan belga állampolgárok, akik a finanszírozáson keresztül a terrorista tevékenységet támogattak. Mindjárt befejezem. Gyorsan arra jutottunk, hogy egy közös nyomozó csapatot állítunk fel a franciákkal. A közös nyomozó bizottság minden lépéséről tudott a belga és a francia igazságszolgáltatás, tehát automatikus az információcsere, minden nagyon zöggenőmentesen történik, kiváló az együttműködés, a különböző tagállamok között ebben az esetben. És a belga szövetségi ügyésztől számos ilyen ügyet kapunk. Nagyon sokszor, nagyon gyorsan meg lehet ezt oldani, tehát hogyha ez prioritásnak, minden ez prioritásnak számít, nagyon jó az együttműködés a partnerekkel, bírói szinten is. Vannak úgynevezett robbanékony dossziék vagy esetek, itt is a finanszírozáson keresztül próbáljuk meg megoldani a, a problémát. Hogyha egy szír, iraki esetről lesz tudomásom, akkor pénzügyi elemzéssel kezdem. Az érintett szemét, illetve a környezetét elemzem pénzügyi szempontból, megvizsgálom, hogy Merszínben, tehát a török szír határon fölvette pénzt, hogyha igen, akkor nagy az esély arra, hogy eljutott Szíriába, avagy a dzsihadistákra vonatkozóan, hogyha valaki, egy dzsihadista 2015-ben elhagyta Belgiumot, és az édesanyja 2017-ben is még küld pénzt egy pénzküldő szolgálaton keresztül, akkor nagy a valószínűsége, hogy ez a személy, a fia még életben van, és ez fontos elem abból a szempontból, hogy egyszer majd visszatér ez a személy Belgiumba, és akkor majd egy nyomozást indítunk itt is, illetve beszélnem kell még a hamisított dokumentumokról, okmányokról. Franciaország, Írország, Svájc, Egyesült Királyság. Ezek az érintett országok, és egy közös nyomozás után rájöttünk ar- arra, hogy itt hamis okmányokról van szó. Nos, ezek mind nagyon fontos dolgok, nagyon hasznos együttműködések, de sajnos prevenció esetében ez nem mindig segít, nem feltétlenül az a sejt kapja a finanszírozást, aki, lét, aki elköveti a terrorcselekményt, úgyhogy nagyon fontos az, hogy ezt a problémát megoldjuk, ami pedig a bírói együttműködést illeti, relatíve jól működik a rendszer, de azért még lehet javítani. Úgyhogy alapvetően azt gondolom, hogy eléggé elégedettek lehetünk. Köszönjük szépen, Malanyini úr, ezt az előadást. Megint csak rendkívül tömör, sok példát felhozó, konkrét példát felhozó előadásról van szó, amely a tényekre hivatkozott, a már korábban született ítéletekre, vagy a folyamatban lévő ügyekre. Köszönjük szépen, hogy rámutatott a jól működő együttműködésre, és arra, hogy hogyan épül fel a külföldi harcosok finanszírozásának a rendszere. Ezek a pénzbegyűjtő személyek is részét képezik, és gyakran sok év után is még létezik ez a rendszer. Elsőként Anna Gomeznek adom meg a szót az SND frakcióból. Kedves kollégák, röviden tegyék fel a kérdéseiket, azért, hogy Malanyini úrnak legyen még ideje megválaszolni, azok a 10 percünk van. Malanyini úr, amikor azon esetekről beszél, a Western Unionhoz hasonló rendszerek példájáról beszélt, együttműködés volt, tehát volt együttműködés azért, hogy felderíthessék az érintett személyeket. Egy további kérdés arra vonatkozik, hogy mi a kapcsolat a szervezett bűnözés hálózatával. Tudjuk, hogy nagy mértékben kapcsolatban állnak ezen szervezetek a terrorista csapatokkal a finanszírozás kapcsán, például ami a fegyver, a kábítószer és az emberkereskedelmet illeti. Végül pedig Belgium, ami a hittérítők finanszírozását illeti, akik erőszakos, szélsőséges fellépést hirdetnek. Belgiumban intézkedéseket hoztak ez ellen, ezzel kapcsolatban milyen igazságszolgáltatásbeli fellépéseket terveznek. Ami az első kérdését illeti, a kapcsolat a belga terroristák, hogy mondjam így, és a szervezett bűnözés között úgy gondolom, hogy nem létezik. Megmagyarázom, hogy miért. Az egyedüli kapcsolat, amit én a terroristáim, tehát az ügyfeleim és a közbűnözők között látom, az, hogy vannak, volt kisebb büntényeket elkövetők, akik például fegyveres rablást követtek el, vagy hasonló büntetteket. Tehát inkább az ő bírósági előéletüket illetően van itt kapcsolat. Ami azt illeti, hogy a terroristák milyen hálózatokat használnak Tudjuk, hogy az általuk ismert okmányhamisítókhoz fordulnak, ami pedig a terroristák és a szervezetbűnözés közötti kapcsolatot illeti, szerintem ez nem annyira egyértelmű. Viszont, ami azt a kapcsolatot illeti, amely egy terrorista és a bűnügyi világban kialakított kapcsolatai között létezik, ilyen valóban létezik az adott személy múltja miatt. Ami a köztörvényes bűnözőket illeti, ők amikor terrorista ügyféllel vannak kapcsolatban, akkor mindenképpen próbálnak minél hamarabb kilépni ebből a körből azért, hogy nehogy azzal vádolják őket, hogy terrorista ö, csoporthoz tartoznak. Ez volt az első kérdés. Ami a vallásos hittérítők finanszírozását illeti. A hittérítés nem bűncselekmény, tehát bizonyos gondolatok, eszmék terjesztése még nem bűncselekmény. Belgiumban eléggé intenzíven figyeljük azon személyeket, akiket azzal gyanúsítunk, hogy vallásos hittérítést folytatnak. Azért például, mert adott esetben a muzulmán vallásban elég komoly adományokat adnak, és attól tartunk, hogy ezen adományok esetleg terrorista szervezethez kerülhetnek ezért elég szorosan figyeljük ezen személyeket a közigazgatási szervekkel és a már beazonosított vallásos központokkal. Ezen felügyelet akár a szociális ügyekre szakosodott ügyészség révén is megtörténhet Belgiumban. Lehet közigazgatási eszköz is, például a számlákat kontrollálják, hogy kik a tagok, vagy hova küldik a pénzt. De ami zsebből zsebbe átadott pénzösszegeket illeti egy mecseten belül, hát ami az igazságügyi szerveket illeti, számukra ezek nem látható összegek. És természetesen itt a hírszerzésre számítunk, hogy tájékoztassanak minket arról, hogy ezen számunkra nem hozzáférhető helyeken mi is történik a Western Union együttműködik velünk. El kell, hogy mondjam, hogy amikor mi felkéréssel fordulunk a Western Unionhoz, akkor rendkívül rövid határidon belül válaszolnak. Ha jól tudom, ez egy amerikai cég, és hogyha az Egyesült Államokban megvádolják őket azzal, hogy terrorizmus finanszíroznak, akkor utána nagyon gyorsan lehúzhatják a, a rólót. Elnök, köszönöm szépen. Helga Stevensnek adom meg a szót, ő az egyik társelőadónk. Hartelijk bedankt. Dank u wel, voorzitter. Nagyon szépen, elnök úr. Tisztelt képviselőtársak! Az én felelősségem konkrét és kézzelfogható intézkedéseket javasolni jelentében, amelyek a hatáskörön belül értékel bírnak. Van kapcsolat a terrorizmus és a fekete piac között, és a pénzmarkások tekintetében nem szabad erről megfelelkeznünk, és különféle eszközök, például kulturális javak fekete piacon való értékesítésével terroristák szereznek pénzt. Ezt is látni kell. Ugyanakkor, a kriptovaluták mozgatásával ezekkel a kifizetésekkel lehet eltüntetni a finanszírozás útvonalát. Ezzel is foglalkozni kéne. Ami a fekete piac, vagy a műkincsek piaca ezen területhez kialakított kapcsolatot illeti, ez rendkívül bonyolult kérdés számunkra, én ezt őszintén bevallom. Kevés információnk van a műkincsek kereskedelméről. Tudjuk, hogy ez létezik, a kulturális javak kereskedelméről. Konkrétan Spanyolországból volt egy felkérés, Brüsszelben volt egy nemzetközi fórum, ahol műkincsek kereskedelme és a terrorizmus finanszírozása műkincsekkel, ez volt a téma, és mi nagyon gyorsan reagáltunk a felkérésre. Belgiumban tudjuk, hogy ez létezik, de én az irodámban ülök, a fegyverem az én tollam és a számítógépem. Hogyha hozzám nem jut el egy információ, akkor hát természetesen a különböző szolgálatoknál feltettük a kérdést, de Belgiumban egyelőre nem láttunk olyan jelet, miszerint ilyen területen problémák merültek volna fel, de európai szinten mindenképpen vannak ilyen jelenségek, hiszen a spanyol kollégák ilyen kérdést feltettek. Ami a kriptovalutákat illeti, ez a jövő kihívása lesz a finanszírozással kapcsolatban, de általában a szervezetbűnözés nem csak a terrorizmus területén is. Bevallom, hogy egyelőre nem látom pontosan, hogy hogyan lehetne ezen problémával foglalkoznunk. Ez egy rendkívül bonyolult kérdés. Nagyon komoly külső elemek is vannak, és az biztos, hogy a kérdés az, hogy az Európai Unió mire kész, vagy mire nem kész azzal kapcsolatban, hogy mennyire lehet külföldi informatikus adatokhoz hozzáférés nyújtani. Brizár úr beszélt erről röviden. Szeretném elmondani, hogy most a témánkon túlmenően, ha van egy olyan kérdés, amelyel kapcsolatban szerintem mindenképpen fel kell lépnünk általában véve a terrorizmus elleni küzdelemben, az az európai igazságszolgáltatási szervek hozzáférése olyan informatikus adatokhoz, amelyek harmadik országban találhatóak. És itt az Atlanti-óceán másik oldalára tekintek az Egyesült Államokba. Ők hozzáférnek ilyen adatokhoz. Bizonyos ügyekben én attól vagyok függőségben, hogy az Egyesült Államok milyen adatokat küldenek nekünk. És például korábban gyanúsítottam egy szemét azzal, hogy erőszakos tetteket hajt végre, és az Egyesült Államok, anélkül, hogy én bármit kértem volna, ezen adott személy Facebook információját egy az egyben átküldte nekem. El kell, hogy mondjam, hogy igencsak meglepődtem ezen. Egy vizsgálóbíró hogyha Belgiumban azt gondolja, hogy szükséges hozzáférni ilyen informatikus adatokhoz, akkor miért nem lehet ezt megtenni európai szinten? Tudom, hogy ez egy rendkívül összetett kérdés, de ha van olyan kérdés, amelyben mi nyomozó bíróként szeretnénk lépni, az ez, az informatikus adatokhoz való hozzáférés kérdése. elnök, Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ilyen egyértelműen, realista módon válaszolt a kollégák kérdéseire. Köszönjük szépen, Melanyini úr! Mint minden előadásban, ebben is körvonalazódott egy perspektíva, az adatokhoz való hozzáférés kérdése biztos, hogy felhívta a társelőadók figyelmét, és emlékezni fogunk ezen kérdésére, kérésére. Mindenképpen ez egy központi kérdés, ami felhatalmazásunkban, a mi különbizottságunk munkájában. Ön még csak megerősítette ezen szándékunkat. És például ami a télidő joggyakorlatát illeti, ez talán még tovább bonyolítja a helyzetet. Minden esetre köszönetet szeretnék mondani azért, hogy ennyire mélyrehatóan és részletesen válaszolt a kérdéseinkre, és az összes kérdésre választ adott. Bizonyos aspektusokban megnyugtatott minket, például, hogy jól működik az együttműködés. Ön szerint a tagállamok prioritása a terrorizmus elleni küzdelemben az az, hogy ne csak panaszkodjanak, hanem gyorsan léphessenek is. Tehát vannak még nyitott kérdések. Még egyszer hálás köszönet Malanyini úr azért, hogy eljött, hogy ezt az előadást megtartotta. Most pedig azt javaslom, hogy maradjunk kapcsolatban, hogyha ön is egyetért ezzel. Köszönöm szépen! Tisztelt kollégák, térjünk is át délutáni ülésünk harmadik részére. Nagy örömmel fogadjuk körünkben Moszkovici biztos urat, hogy megtarthassuk az eszmecserét a különböző jogalkotási javaslatokról, amely az ő portfóliójához tartozik, és amely a mi bizottságunk munkájának a központját is illeti. A terrorizmus finanszírozásának kérdéseiről van itt szó. Rendkívül érdekes kérdéskörről fogunk itt beszélni. Rafael Magnanini úr beszélt nagyon sok érdekes kérdésről, belga esetekről és európai kérdésekről is, amelyekkel illusztrálta, hogy vannak jól működő eszközeink. Pierre Moszkovicivel pedig a készpénz Európai Unióba befolyó készpénz ellenőrzéséről beszélünk, a kulturális javak importjáról, az adó elkerülésről, a karusszel csalásról, és természetesen az egyik fókuszpont, amely a mi különbizottságunk felhatalmazásának is tárgyát képezi, és mindenképpen nagyon hasznos lenne, kedves Pierre, hogyha bemutatná nekünk, hogy az áfával kapcsolatos rendszerek reformja az EU-n belül hogyan tudja korlátozni, visszaszorítani ezen csalásokat. Ahogy ön a reform bevezetésekor, bemutatásakor már elmondta, az áfa csalás óriási méreteket ölt, ez a legnagyobb csalás. Több mint 50 milliárd eurós összegről van itt szó és ez a legrégebbi csalásfajta is. Majdnem 30 éve folyik ez, és az ön által javasolt reform a bizottság munkáján belül 2022-ben kell, hogy életbe lépjen. Ön felkérte a tagállamokat és a parlamentet, hogy ambiciózusan foglalkozzunk a kérdéssel, és ebből a szempontból is teljesítsük ki az egységes piacot. Tisztelt biztos úr, a különbizottságunk tagjai tudják, hogy a közösségi politika elemei, amelyeknek célja a terrorizmus elleni fellépés, több biztos illetékességébe tartozik, és mindenképpen üdvözöljük azt, hogy ezen harc, amely mindkettőnk szülőföldjét is, a terrorizmus mindkettőnk szülőföldjét érintette, szeretnénk, hogyha előrelépne, és sikerre vihetnénk ezt a harcot az országainkban. Most 15-20 percben megadom önnek a szót, biztos úr, és hogyha egyetért, a kollégák javaslatára kérném, hogy pingpong módszer alapján válaszoljon majd az egyes kérdésekre. Megadom a szót. Köszönöm, elnök asszony, kedves Natali Grisbeck, tisztelt alelnökök, tisztelt képviselők. nem vagyok a terrorizmus elleni küzdelem első számú biztosa, de az én illetékességembe tartoznak olyan kérdések, amelyek kapcsolódnak a terrorizmus finanszírozásához, és ahogy már Natali elmondta, nagy örömmel fogadtam el ezt a felkérést, és készen állok arra, hogy válaszoljak a kérdésekre, a, természetesen az én illetékességemen belül. Kezdjünk, kezdjük egy történettel. Pár nappal ezelőtt egy spanyol régiségkereskedő Barcelonában, Spanyolországban továbbra is. Nos, őt azzal vádolják, hogy egy komoly nemzetközi műkincs kereskedelemben vett részt. Úgy tűnik, hogy az általa árult műkincseket egy líbiai régészeti helyen lopták el. Az iszlám állam fosztogatta, vagy fosztotta ki ezt a líbiai helyet, és ezen kereskedelemnek az volt a célja, hogy az iszlámista terrorizmust finanszírozzák vele. Nos, ezen pár nappal ezelőtti esemény is emlékeztet minket arra, hogy mennyire fontos ez a küzdelem, hogy felszámoljuk a terroristák finanszírozási erőforrásait, hiszen nincsen komoly merénylet, komoly pénzügyi erőforrások nélkül. Nos, a műkincskereskedelem az egyik ilyen pénzügyi forrás a terroristák kezében, és természetesen vannak kapcsolatok a két terület között, az adócsalás, az adóelkerülés megint csak fontos terület, ez is kapcsolódik a terrorizmus finanszírozásához. Tehát nekünk célunk, hogy korlátozzuk a finanszírozási lehetőségeket a terroristák számára. Ez egy nagyon fontos fellépés, ezzel tudjuk megakadályozni azt, hogy szörnyű tetteket kövessenek el Európában, és ön is emlékeztetett arra, hogy nemrég megint csak áldozatává váltunk az egyik ilyen merényletnek. A bizottság tehát nagyon aktív szerepet vállal ezen a küzdelemben. Én ebben aktív részt vállalok. 2016. februárja óta a francia hatóságokkal közösen kialakítottunk egy akciótervet, melynek célja, hogy a terrorizmus finanszírozásának a küzdelmét megerősítsük. Ennek az egyik alapja az az, hogy a terrorista szervezetek pénzügyi forrásait csökkentsük. Ezen kereten belül a vámügyi és adóügyi biztosként megerősítettük a vámellenőrzéseket, erről most részletesebben beszélek, és olyan intézkedéseket hoztunk, amelyel hatékonyabban lehet fellépni az adóelkerülés és az adócsalás ellen, erre is még rátérek. Ami a vámügyeket illeti, a bizottság két javaslatot fogalmazott meg a parlamentnek és a tanácsnak. Az egyik a kulturális javakra vonatkozik, itt tehát az európai piacon a, az emberiség örökségének fosztogatásából adódó műkincsek ellenőrzését jelenti, másrészt pedig az Európai Unióból és oda bekerülő készpénz összegek ellenőrzése a második rész, ami a kulturális javak importjának ellenőrzését illeti, az első rész. Sokkolt minket az, hogy a Daesh lerombolt, felbecsülhetetlen értékű régészeti helyeket. Az emberiség örökségéről van itt szó, ezen helyeket romolták le. És ugyanennyire sokkoló az is, hogy ezen elrabolt műkincseket utána az európai piacon adják el, és ezzel finanszírozzák a terrorizmust. Március 30-án a spanyol belügyminiszter felszámolt egy nemzetközi hálózatot, amelyen keresztül nagyon sok régiség ment keresztül. Az európai piacon akarták a, ezeken a mozaikokat, szarkofágokat, kéziratokat eladni, Líbiából származtak ezek. Én magam a Roissy, rep, a reptéren ott voltam, amikor a francia vámügyőrség elkapott olyan műkincseket, amelyek nagy valószínűséggel Irakból származtak. Nagyon aktívan lépünk tehát a kulturális javak illegális importja ellenében fel, és az biztos, hogy ezen kereskedelem a szervezetbűnözéshez, a pénzmosáshoz, az adóelkerüléshez is hozzájárul. És általában véve nem lehet megengedni azt, hogy az illegálisan bekerült kulturális javak szabadon mozoghassanak az Európai Unióban. Ez alapvető vállalásunk. Egyrészt védnünk kell nemzetközi szinten az ilyen műkincseket, és az UNESCO határozza meg ezen szabályokat, és mi nagy mértékben megfelelünk ezen szervezet előírásainak. Ezért 2017. júliusában a bizottság elfogadott egy rendelet javaslatot, amely a leginkább kockázatos kulturális javak importjára vámkontrollokat vezet be. Megint csak az UNESCO logikáját követvén a régészeti leleteket, vagy a régi könyveket, kéziratokat és műemlékeket érintő kereskedelemmel kapcsolatban, hogyha valaki ilyet akar árulni, akkor neki kell garanciát felmutatni arra, hogy ezen műkincsek vagy kulturális javak legális forrásból származnak. Nemzetközi szinten ébredtünk rá arra rá, hogy milyen kockázatot jelentenek a kulturális javak, a műkincsek. A nemzetközi szervezetek többször kértek minket erre, több tagállam is, és az Európai Parlament is, miután láthattuk, hogy a Daesh milyen műemlékeket rombolt le. Ezen javaslatról most folynak a tárgyalások a tanácsban, és az INTA és az IMCO Európai Parlamenti Szakbizottságban. Teljes mértékben számítok a társjogalkotók támogatására, hogy 2019. júniusa előtt még elfogadhassuk az ezzel kapcsolatos anyagot és ha lehetséges, szeretném a lehető leggyorsabban végigvinni ezt a folyamatot, hiszen valójában 2019. júniusáig még túlságosan lassú lenne ez a folyamat. Azt gondolom, hogy nincsen ennyi időre szükség. De persze ezt a zárójelet most bezárom. Minden intézményben vannak ilyen problémák. Ami a terrorizmus és a szervezetbűnözés. bűnözés finanszírozását illeti, ezzel kapcsolatban megerősítettük az Európai Uniós határokon a készpénz felügyeletét, ellenőrzését. Ez a második rész, amire Ami a bűnszervezetek és a terrorista szervezetek szándékát illeti, hogy kikerüljék a készpénzre vonatkozó szabályokat azáltal, hogy postán küldik el a készpénzt, vagy olyan javakban küldik el, amelyek nagyon is likvid a vak például arany vagy prepaid bankkártyák formájában küldik ezen összegeket. Nos, korábban ezekre nem vonatkozott a rendelet. 2015-ben a francia vámögyőrök a Roissy reptéren több mint 9,2 millió eurónyi összegben találtak készpénzt, be nem jelentett készpénzt, vagy aranyat. Ezt látván kértük azt, hogy a rendeletet módosítsák, és a 10 ezer eurónál kisebb összegekre is lehessen ellenőrzést kiírni, és kiterjesztettük a készpénz definícióját az aranyra és a prepaid bankkártyákra. Meg kell erősíteni az információcserét a vámögyőrök és a pénzügyi hírszerzés között, valamint az illetékes szervek a 10.000 eurós összegnél kisebb összegekben is léphetnek, amennyiben jelek arra utalnak, hogy ezen összegek bűncselekményből adódnak. Így a terrorista és bűnügyi szervek szervezetében nagyon komoly összegeket használnak úgy, hogy ezek áthaladnak az Európai Uniós határokon. Most ezzel kapcsolatban a javaslat most van a trilógus előtt az Ekon és a Libe vesz ezben részt, vesz ebben részt, és azt remélem, hogy még nyár előtt sikerül ezt a szöveget tető alá hozni. A bizottság jelenleg a kockázatok felderítésével kapcsolatos kapacitást próbálja megerősíteni a vámügyőrökkel, és alapvetően megreformáljuk az importok ellenőrzésének az elektronikus rendszerét, azért, hogy be lehessen azonosítani az illegális kereskedelmet, a robbanószerek, kábítószerek, lőfegyverek és egyéb eh, illegális kereskedelmi formák tekintetében, például a cigaretta kereskedelem is ide tartozik. Az új vám kódexsel a vámögyőrök eh, felléphetnek a külső határokon, a határon átnyúló jelenségek ellen. Holnap találkozom kiváló kollégámmal, Günther Öttingerrel, egyfajta költségvetési konferencia lesz a többéves pénzügyi keret előkészítésére, de most szeretném elmondani, hogy a parlamentet felkérem, hogy támogassa minket ezen ambiciózus reformon. Ha a vámügyőrség kapacitását csökkentjük és finanszírozását csökkentjük, az nagyon káros lenne a mostani időszakban a kulturális javak, a készpénz illegális kereskedelmén túlmenően az adócsalás és az elkörülés is finanszírozhatja a terrorizmust. Az önök parlamentje is márciusi állásfoglalásában ezt kiemeli, ennek címe a dzsihadisták pénzügyi forrásainak a felszámolása. Nos, egyik prioritása a fellépésemnek az adó elkerülés elleni küzdelem adóparadicsomok, amelyek a jó kormányzás feltételének nem felelnek meg, felkerültek egy listára, amelyet 2017-ben fogadott el az Európai Unió. Ezóta bizonyos országok vállalták, hogy megreformálják az adórendszerüket, ez a szürke lista, és nagy figyelemmel követjük, hogy milyen vállalásokat tettek ezen országok. Ez egy korábban soha nem látott gyakorlat, és hozzájárul nemzetközi szinten a jó kormányzás terjedéséhez. Természetesen ezen lista kiegészíti a magas pénzmosási kockázatot jelentő országok listáját. Ezzel Vera Jurova kollégám foglalkozik, és ö, nagy összhangban működünk együtt. De nem kell feltétlenül adóparadicsomban lennünk ahhoz, hogy adócsalásnak legyünk tanúi. Mi, európaiak, nagyon sok problémával küzdünk, mi magunk is bizonyítékaink vannak arra, hogy a terrorista és bűnügyi szervezetek az Európai Unión területén is adó elkerüléssel jutnak pénzekhez. Azt láthattuk tavaly, hogy egész dzsihadisták által Európában felhasznált sejtek finanszírozták a terrorista fellépésüket. Több mint 50 milliárd eurós az adócsalás, már elhangzott ez, Összességében az áfacsalás 150 milliárd eurós összeget ér el. És zárójelben elmondanám, hogy mindenképpen érdemes lenne ezen dokumentumokat átnézniük, hiszen nagyon érdekes információkat lehet itt találni. Rendkívül izgalmas kérdésekről van itt szó. Több képviselő el is jött ezen anyagok megtekintésére. Tavaly októberben javasoltam, hogy a határon átnyúló műveleteket ugyanúgy tekintsük, mint a belföldi műveleteket. Ezzel lehet felszámolni a karuzel csalást. Jelenleg 40 milliárd euróról van itt szó. Jelenleg a tanács előtt van ez a csomag, és ezáltal a tagállamok egyből új eszközökhöz kerülhetnének, új eszközök kerülnének a kezükbe azért, hogy a az ÁFA és a szervezett bűnözés elleni küzdelemben újabb pénzügyi eszközökhöz juthassanak. Azt remélem, hogy azon tagállamok, amelyek még vonakodnak, hogy a saját hatóságaik az Európa az Olaffal és az Európa Ügyészséggel együttműködjenek, nagyon gyorsan részt vesznek majd ezen együttműködésben. A terrorizmus finanszírozása nem ismer határokat. Az ezzel kapcsolatos együttműködésből kivonni magunkat veszélyes gondolatnak tűnik számomra. Az áfa csalás elleni küzdelem tehát kapcsolódik a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemhez. A terrorizmus az idők során változik, és egyre szofisztikáltabb formát ölt. Régészeti műkincsek, pénzmosás, adócsalás, láthatjuk, hogy nagyon sokféle finanszírozási eszközhöz nyúlnak. És az általam javasolt megoldás szerény akarok itt lenni, hiszen szerénynek kell lennünk, az, hogy a csökkentsük a terrorizmus tevékenységét. Ez a küzdelem egy állandó küzdelem. Egyértelműen, határozottan lépünk fel a terrorizmus finanszírozása ellen. Ez csak egy része a munkának, még nagyon sok munka van hátra, a radikalizáció elleni fellépés is ilyen, és azt gondolom, hogy a bizottság foglalkozik ezen szintén központi elemmel. Én mindenképpen rendelkezésre állok, én magam és a munkatársaim is a következő hónapokban az általam most bemutatott javaslatokkal kapcsolatban, és most válaszolok a kérdésekre ezen témában, hiszen ezek nagyon fontos kérdések, és az általam ismert területeken szívesen válaszolok, de nem akarok túlságosan általános válaszokat adni. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr. Ez egy nagyon teljes expozé volt. És hát a, lény, az le, a lényeg az lenne, hogy fordítsunk bizonyos dolgokat. Nagyon fontos az, hogy lecsapjunk az áfa csalókkal szemben, illetve nagyon fontos az is, hogy összefüggésekben lássuk a dolgokat, az áfacsalók, a különböző bűnszervezetek, illetve a terrorista finanszírozás között. Nos, a Libében és máshol is foglalkozunk ezzel a parlamentben, nem sokára Öttinger úrral is egyeztetünk majd arról, hogy hát legjobb lenne, hogyha pénzt arra költenénk olyan kérdésekre, ahol a legtöbbet érhetünk el, bár pénz egyre ritkább jószág, de azt gondolom, hogy ha ilyen kérdésekre költenénk, az mindenképpen jót tenne mindenkinek. Most a kollégák tehetnek fel kérdéseket. Anna Gomes az első. De ha megengedi, akkor a zárszavával kapcsolatban feltennék egy kérdést, kompetenciák kérdése. Most 40 évig tartott, amíg az Európai ügyesség felállt. Sajnos ez csak, csak együttműködés egyelőre, de azért ennek lesznek majd folyamányai. Bizonyos bizonyos kompetenciákat lehet majd jövőben azért tágabbra is venni. Nos, mindenkinek megvannak a saját illetékességei körei, de azt gondolom, hogy egyfajta horizontális rálátásra szükség van. Most pedig a Nagames következik. Köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm ezt az expozét. Mielőtt pénzt költenénk bármire is, jó lenne, hogyha visszaszereznénk azt a pénzt, ami minket illet meg. Főleg, hogyha ezt az összeget megszerezték a terroristák, vagy a bűnszervezetek. Nézzük a kulturális javakkal való csempészkedést. Vannak-e itt szabad kikötők? Elég sok van Európában. Svájcban csak 10, van egy Luxemburgban, van Dubájban, Szingapurban is. Nemrégiben a luxemburgi szabadkikötőben jártunk a kollégákkal. Kérdéseket tettünk fel, válaszokat még nem igazán kaptuk meg, és amit megkaptunk, az sem kielégítő. Évekig tárolnak különböző kulturális javakat, mielőtt azokat visszaküldenék. Nézzük a karuszel csalást, az áfa csalást, illetve a jövedéki adócsalást. 10 milliárdról és 50 milliárdról van szó, ez két elég nagy tétel. Tehát ez botrányos. Hogy lehet az, hogy a tagállamok nem tesznek semmit? Az ő javaslata már legalább egy éves. Van egy Dán-Holland újságíróktól származó riportfilm, ez már októberi. A kormányok állandóan azt mondják, hogy a terrorizmust ellen vannak. Egy ilyen kérdésben miért nem lépnek fel? Miért nem lépnek hamarabb? Biztos úr, lehet, hogy erre nem fog válaszolni, de én fölteszem azért a kérdést. Kik azok a tagállamok, akik még mindig nem hajlandóak arra, hogy bizonyos intézkedéseket végre meghozunk? Elnök, tehát Anna, milyen helyzetbe hozod itt nekünk a biztos urat? Tisztelt elnök asszony, én nagyon örültem annak, hogy felállították az Európai Ügyészséget. Ez egy független hivatal, mert nyomozhat, nyomon követhet bizonyos eseteket, például határokon átnyúló csalást. 10 ezer e, eurón felül, feletti összegekben. És továbbá nagyon fontos még a bírói együttműködés fokozása, és ez is nagyon fontos, hogy a legveszélyesebb eh, fenyegetettségek vagy veszély eh, helyzetekkel szembeni eh, harcot fölvegyük. Azt gondolom, hogy ilyen szempontból lehet hasznos az ügyesség felállása, tehát tudjuk ezzel védeni az európai polgárokat, az európai ügyészség a határon átnyúló terrorista finanszírozási esetekben is lehet aktiválni. És nagyon fontos az, hogy a súlyos bűncselekmények esetén is meg lehet keresni az Európai Ügyészséget, terroristás cselekmények esetében más esetekben. És elképzelhető, hogy 2025-ig újabb hatásköröket kap majd az ügyészség. mondom, mindenképpen jó hír, hogy az ügyesség feláll, azért még a hatás körét kéne bővíteni. De hát ez sokára lesz, amit említed. Ez csak egy célkitűzés. Ami a szabad kikötőket illeti, nemrégiben, Hamburgban tárgyaltam ez ügyben. Olaf Schulzal találkoztam, aki a város polgármestere volt. A helyzetet meg fogjuk közelebbről vizsgálni. Munkatársaim kérdőíveket küldtek el a tagállamoknak, hogy milyen lehetséges csalási esetekre lehet gyanakodni a szabad kikötőkben, és az Olaf is foglalkozik ezzel a kérdéssel. illetve foglalkozunk még tovább a pénzmosás kérdésével is ebben a kérdőívben. Amint megkapjuk a szükséges információ, tájékoztatást a, tag, a tagállamoktól, megvizsgálja a bizottság, hogy milyen plusz lépésekre van még szükség, természetesen a parlament is részt vesz majd ebben, az OECD-vel e együttesen fogjuk ezt a kérdést megoldani iránymutatásokat kell kidolgozni a szabad zónákkal kapcsolatos szabályrendszerre vonatkozó, illetve egy magatartási kódexet is kidolgozom majd a szabad kikötőkre vonatkozó. Az első ezzel kapcsolatos ülésünk 2017. szeptemberében volt, és úgy gondolom, hogy minden egyes lehetséges fórumon ezt fel kell említeni, akár a g 20 is. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy ilyen pontos választ adod. Monika Holmeyer következik először, utána pedig majd Helga Stevens a második társjelentéstevőnk. Két társjelentéstevőnk is van. Monika, ön következik. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, köszönöm először is, hogy ma eljött a körünkbe, kérdésem nem kevésbé kellemes, mint Gomes kollégái. Mert hogy már többször a Libeszak Bizottságban is találkoztunk az áfa csalás és más pénzmosás, illegális pénzmozgatás témáiban. Az Európai Unió ezeket nem elégséges mértékben lép fel sajnos. Két adatot jelölnék, vetnék fel. Az Európoltól hallottuk, hogy öt ezreléke került csak elkobzásra az illegális pénzeknek az EU-ban. Ez egy rettenetesen frusztráló eredménytelenség, hogy 5 ezrelék kerül csak elkobzásra. Hát gyakorlatilag ez, ez szabad felhatalmazás az illegális pénz, pénzmozgás, pénzkereskedelem mellett, ha valaki ezt jól csinálja. Aztán hallott bíráktól és ügyészektől hallottuk, a, terveztünk egy meghallgatást a Médoses ügyében, és ott hallottuk, hogy 90% az átlaga annak a pénzmosás volumennek, amely nem is kerül bíróság elé. És, és egyáltalán 20-30 százaléka ezeknek az eseteknek zárul elmarasztaló ítélettel. Ezek nagyon nyugtalanító adatok. Ebből következő kérdések adódnak. Nem csak a kulturális javakkal való kereskedelem, hanem olaj, arany, gyémánt és más javak is keres, kereskedelmével is folynak csalások, bűncselekmények. Ön től szeretnék pontosabb információt kapni ezek pontos adatairól. Aztán másodszorban az Európol egy, egy európai szervezetet alapítva közvetlen kapcsolatot tarthatna fenn nemzeti tagállami pénzügyi szervetekkel, FI-jukkal, és nem csak nemzeti FI-jukkal, mert azok egy lassan ugyan javítják az együttműködéseket, de a, a, az együttműködés sebessége nem úgy gyorsul, mint a terrorizmus az elmúlt évben, amely ugyan jelentősen gyorsult, míg a nemzeti FIU-k esetében együttműködés eléggé ö, ólomcipőben jár. Harmadsorban pedig ezzel összefüggésben rámutatnék, hogy az információ csere a bizonyítékok tekintetében nagyon fontos volna. Gyorsabban nem mozogjon az akár a bankoktól, pénzügyi szolgáltatóktól származó információ az elnöző szerveken keresztül a gyanús tranzakciókat gyorsabban kellene európai adatsere tárgyává tenni, hiszen csak az eredmények összefésüléséből lehet a határon átnyúló szerzett bűnözés ellen fellépni, és a terrorizmus finanszírozását megakadályozni. Engem nagyon bosszant és frusztrál, hogy ilyen lassan megy ez. A rendes polgár rendes bankszámláját nagyon egyszerű azonnal leellenőrizni. Ám az, hogy milliárdok mozognak határon át úgy, hogy senki rá se néz, az bizony frusztráló. Biztos úr. Helga Stevens elment, lehet, hogy még visszajön. Tényleg nem válaszoltam annak a mesőszes kérdésére. Elnézést, biztos elfelejtettem. Elnézést, nem volt ez szándékos. A bizottságnak volt egy olyan javaslata, amelynek az volt a célja, hogy a karuszel áfa csalásokkal szemben felvértezze a tagállamokat. Nos, informatikai eszközökkel is föl kell magunkat vértezni többek között. Nagyon fontos az, hogy ilyen módon is együtt tudjon működni az Eurofisk, illetve a különböző tagállami hatóságok. Egyébként jelenleg a tanácsban folyik a vita erről a kérdésről, a tagállamok általában elég lelkesen fogadták ezt a felvetést felmerült az a kérdés, hogy mely tagállamok vonakodnak a karuszel csalásban. Én nem szeretnék itt néven nevezni egyetlen tagállamot se, de nagyon egyszerű a javaslat. Arról szól, hogy ezt a határon átnyúló áfa csalást ugyanúgy kezeljük, mint a tagállamon belüli áfa csalást, tehát hogy a karuszel hatást kiiktassuk, mi szerint egy valállat itt-ott megjelenik, eltűnik, és így módon ugye elkerülik az áfa befizetését a vállalatok. Azt gondolom, hogy a 80%-os beszedési becslés realista, Éppen ezért azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, erre nagyon nagy szükség van. Beszéltünk a General Reverse Charge-ról és egyéb mechanizmusokról, szerintem ez egyáltalán nem tesz jót a belső piacnak. Vannak olyan közép-európai országok, amelyek ezzel nem értenek egyes, egyet, néha a politikai helyzet is eléggé blokkoló hatású. Nem szeretném elbagatelizálni a dolgot, de erről van szó. És jó lenne, hogyha továbbiakban is támogatna minket az önök szakbizottság, illetve az egész Európai Parlament. Almár asszonynak, tehát azt tudom mondani, hogy az Európai Bizottság nagyon örült annak, hogy a pénzmosás elleni ötös irányában ekkora volt az egyetértés a parlament és a tanács között. Aztán az a legutóbbi adóügyi átdolgozás is nagyon fontos volt, amit eddig tettünk. Az előre feltöltött bankkártyák esetében is elkezd, elkezdődtek a tárgyalások. Eddig megbeszéltünk arról, hogy milyen határértékekről beszéljünk, 150, illetve 50 eurós határokról van szó, attól függően, hogy internetes vagy másként kielégített feltöltésről van szó. Nos, vajon hogyan lehet azt elérni, hogy különböző szervek, illetve hatóságok hozzájuthassanak a pénzügyi nyomozó hatóságuk által összegyűjtött adatokhoz. Hát ez itt a legfőbb kérdés, és itt nagyon fontos az, hogy együttműködést valósítsunk meg. Áprilisban lesz majd egy intézkedés csomagjavaslatunk, minek célja az, hogy javítsuk a pénzügyi nyomozások hatékonyságát a terrorista ellenes kérdésekben. Az émént említett irányelvre vonatkozik ez részben, másrészt pedig az információ cserét szeretnénk javítani a különböző hatóságok között, tehát akik a jogszabályok betartásával foglalkoznak, illetve akik a tagállamokban és a határokon túl menően is foglalkoznak a különböző pénzügyi folyamatokkal. Köszönöm szépen. Visszatért Helga Stevens, azt hiszem szavazni ment a libébe. Ez megtörtént, úgyhogy Helga ön következik. De klopc. Igen, így van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Moszkovicsi úr társ előadóként a fő feladatom az, hogy konkrét kézzelfogható intézkedéseket hozzunk. 2010-ben az erős és az pénzügyi adatokkal cseréjével állapodott meg az Európai Unió, a DFTPD rendszer ugyanakkor az EU tagállamok határai között forgó pénzforgalomhoz nem enged hozzáférést az EU számára. Holott olyan adott hálózat, elemzési hálózatra volna szükség, és a e DFTDP rendszer működése alapján nem nyilvánvaló, hogy sikeres a rendszer, holott nagyon fontos volna egy jó működő ilyen rendszer. A kérdés azt hogy a jövőben konkrétan hogyan fog működni ez a rendszer, hogy alternatíva az volna, hogy a tagállami elemző egységek hatáskörét F Y ukra tegyék át, és az Európol keretében lehetne a tagállamok között adatokat cserélni, a kifizetések és a bankszámlák vonatkozó információ persze kényes, ám megfelelő európai kritériumok alapján lehetővé kéne tenni az információ megszerzését, a terrorizmus finanszírozás elleni fellépésben is rendkívül fontos van az Európai Uniós fellépés. Ezekben az ügyekben várom Moszkovici biztos az ön válaszait. Euh, Köszönöm szépen, képviselőasszony. Ezek olyan kérdések, amelyekre nagyon nagy figyelemmel leszünk, és természetesen várjuk az önök javaslatait erre vonatkozóan. King úr, illetve Damraszkis úr is foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. Egy dolgot hadd mondjak még. Az EU-FIU, a pénzügyi nyomozó csoport létrehozása nagyon fontos, hogyha ez megvalósul, ez egy nagyon érdekes elképzelés egyébként, hogyha ez megvalósul, ahhoz bizony hathatós elemzésre van szükség, elképzelhető, hogy ennek pozitív hatása lesz a különböző áfa és egyéb adócsalásokra. A bevezetőben beszéltem a különböző vám eh, ellenőrzésekről, illetve hogy hogyan lehet a vám ellenőrzéseken keresztül az áfa csalásokra rá, eh, találni. Én nem hiszem, hogy az igazi megoldás, ez a pénzügyi eh, nyomozó vagy hírszerző csoport lenne, szerintem a horizontális megközelítés, az igazi és az önök szakbizottsága természetesen kiváló javaslatokkal élhet majd. Ami a pénzmosás elleni ötös, ötödik irányelvet illeti, az a DigiJust már egy tanulmányon dolgozik ennek hatásáról, úgyhogy a jövőben ezzel kapcsolatban nyilvánvalóan lesznek még egyéb javaslatok. Én ennek nagyon örülnék, de hát természetesen az egész bizottságnak meg kell ebben egyeznie. Köszönöm szépen, Anna Gomes következik. Az Európai Parlament ezt javasolta az ötödik irányelv tárgyalásával kapcsolatban, és a tanács blokkolta ezt. Hát önnek kell a híd szerepét ellátnia, biztos úr, kedves Pierre. Nekem ez az alapbeállítottságom a híd üzemmód. Én szimpatizálok ezekkel az elképzelésekkel. Próbálom ezt valahogyan terjeszteni, de természetesen az önök szakbizottságnak is fontos szerepe van. Igen, együtt, közösen hathatósabb eredményeket érhetünk el. Kedves kollégák, ki szeretne még kérdést föltenni? Van még néhány percünk. Tudom, hogy Anna Gomesnek még mindig vannak tartalékban kérdései. Igen, biztos úr. Biztos úr. Sokszor amerikai ágensek lépnek fel, szankciók szankciókat is sokszor életbe kell lépteni, például nemrégiben az Amált ügyről értesültünk, egy bankról van szó, nem értettük mi sem pontosan, hogy egyáltalán hogyan kapott engedélyt a tulajdonos arra, hogy működtesse ezt a bankot. Az iráni az Iránnal kapcsolatos szankciók miatt, mondom ezt, avagy a Deutsche Bankkal kapcsolatban egy kis ciprusi bankot bezártak, FBME, azt hiszem ez a nevem, és itt is egyértelmű jelek mutatnak arra, hogy itt pénzmosás folyik, nem tudom, hogy csak bűncselekmények, vagy terrorista kapcsolatok is jelen vannak ebben az ügyben. Hogyan lehet elérni, hogy az illetékes európai hatóságok hatékonyabbak legyenek? Azt gondolom, hogy közösen próbáljuk ezt a filozófiát kialakítani, hogy az európai intézményeket magukat megerősítsük, és a közöttük lévő együttműködést is, és jogi eszközöket erősítsünk meg a kezükben, és hogy elérjük azt, hogy kiegészítő eszközökkel is rendelkezzenek, valamint, hogy együttműködvén léphessünk amerikai módusban. Legyünk egyetemek. Európaiak közösen akarunk ezen területeken fellépni, vagy most kezd el az ezzel kapcsolatos munkát. Azt gondolom, hogy az illetékes szerveknél kell tehát itt fellépni, az OECD és a G20 különböző felállásban lehet ennek a szintere. Köszönjük. Monika Holmájárnak is van egy újabb kérdése. Kihasználjuk a biztos úr jelenlétét. Arany gyémánt, a többit kérdeztem. Lógó maradt a kérdés katalógusban ez. Aztán tud-e arról, hogy valaki azok a pénzügyi körök, amelyekkel kapcsolatban van, olyan milliárdokat mozgatnak, amely részben iszlámista támogatók, nagyon gazdag, katári, szaudarábiai emberek, vagy szervezetek pénze, amelyeket iszlám szervezetek finanszírozására használják, a legalitás szélén egyfajta előörsét kínálva az iszlamista tevékenységeknek. Van erről vita, hogy ezekkel a milliárdokkal foglalkozzanak, amelyek jelentős részben tényszerűen, vagy az EU-ba, vagy a balkáni területekre mennek és finanszíroznak. iszlámista ö, mozgalmakat támogatva a Balkánon. Jelentős mértékben még hozzá. Például Boszniában vajon foglalkozik önök az intézménye ezekkel, és milyen javaslatokat, milyen intézkedéseket javasol, ha egyáltalán javasolnak ilyeneket? Tudok arról, hogy teljes mértékben nem válaszolta meg a kérdését, és itt nem amnézia miatt tettem ezt, hanem egyszerűen, mert nem vagyok ebben illetékes. Nem azt mondom, hogy nem értek hozzá, hanem hogy nem, tartozik, nem tartozik ez az én kompetenciámba. Az én konkrét kérdéskörömön ez túlmenő kérdés, és itt olyan kérdésekről van szó, melyek kapcsolatban lehet általános véleményem, de konkrét rálátásom nincsen. Az ön kérdései persze rendkívül relevánsak. Elnök, köszönöm szépen, biztos úr. Úgy látom, hogy a képviselők feltehették az összes kérdésüket önnek. Az az érzésünk, hogy sikerül előrelépni. Mostanra egy olyan eszköztár van a kezünkben, amely konkrétabbá válik, vagy most dolgozunk ezen, az ön bizottságával kapcsolatban, ami a merényletek finanszírozását illeti, sikerül előrelépni. Örülünk annak, hogy ilyen eszköztár van a kezünkben. Lehetséges. Itt egy nagyon technikai eszköztárról van itt szó, nagyon technikai jelleggel beszélünk konkrétan az ön kompetenciájáról, de lehetséges, hogy kihívás lenne az is, hogy a polgárainknak elmagyarázzuk, hogy mit teszünk és ezt hogyan tesszük. Mert csak azt látják, hogy milyen munka van még hátra, és nem azt, hogy hogyan sikerült egyre szorosabbá fűzni ezt az eszköztárat, ezt az ellenőrzést. Ön a kollégáival ezen dolgozik, nagyon határozottan, hatékonyan, hatásosan. Úgyhogy szeretnénk köszönetet mondani azért, hogy elfogadta a meghívásunkat, hogy eljött hozzánk, megtartotta ezt az előadást és az egyes szakbizottságokban a kollégáink ugyanezen irányban próbálnak tovább lépni. Kedves Pierre, megadom a szót. Még egy valamit szeretnék elmondani kiegészítésként. Én magam is parlamenti képviselő voltam, európai parlamenti képviselő, és nagyon komolyan veszem. Sohasem gondoltam, hogy az Európai Parlamentben egyfajta udvarias beszélgetés folyik, csak nagyon komoly politikai hatása van annak, amit folyik. És az önök kérdésére próbáltam a lehető legpontosabban válaszolni, és rámutatni a fellépéseinkre, de lenne egy politikai üzenetem is, hiszen az önök jelentésének lesz politikai hatása, ebben biztos vagyok. Három javaslatot mutattam be, nagyon fontosnak tartom ezeket. Ezek úgy gondolom, hogy újdonságnak számítanak, és ha bevezetik őket, akkor biztos vagyok abban, hogy elérhetjük a célunkat. És azt gondolom, hogy az önök kollégáinak az lenne az üzenetem, hogy a lehető leggyorsabban kell lépni. Az eltelt idő, elveszített idő. Ezen három általam bemutatott javaslat. Jó, az áfa az egy nagyon összetett, komoly kérdés, de a másik kettő az egy egyszerű, a józan ész logikáját követő javaslat. Ami a kulturális javakat illeti, néha elveszem, eh, néha elveszítem a fonalat, és nem értem, hogy mire várunk. Szeretném, hogyha tudnánk segíteni abban, hogy gyorsabban léphessünk. Én mindenképpen nagyon hálásan megköszönném, hogyha önök ezt az üzenetemet továbbítanák a kollégáiknak. Hiszen nem az itt a fő kérdés, hogy melyik bizottság az illetékes, vagy hogyan kell ezt a munkát egymásnak átadni. A fő lényeg az az, hogy hogyan lehet ezt a javaslatot elfogadtatni. Úgy gondolom, hogy ezen javaslat egy részleteiben is finalizált javaslat, egyszerű, és azt szeretném, hogyha sokkal gyorsabban járhatnánk. Legyünk egyszerűek, legyünk gyorsak, a polgárok ezt várják tőlünk. Elnök asszony, meghallgattuk ezt az üzenetet. Köszönöm szépen, köszönöm a kollégáknak is, április 23-án, 24-én találkozunk legközelebb. Köszönöm mindenkinek a rendkívül jó együttműködést, köszönöm a társelőadóknak is, hogy eljöttek.